So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch so langsam Platz zu nehmen. Dass Kedves kollégák, lassan arra kérném önöket, hogy foglaljanak helyet. Mm-hmm. So, wir haben a sorrend a következő. Először a Weisgerber jelentés következik, utána Azenes, aztán Tereló. Weisgerber kollégának ezzel szót is adok. Tessék. Nagyon köszönöm. Kedves kollégák! Tisztelt árnyék jelentéstevők! Már folytattunk bilaterális megbeszéléseket erről a jelentésről, amit benyújtottam a nyári szünet előtt, és már előre is örülök a vitának. Szakmai képesítések elismeréséről szóló rendelet módosítása nagyon fontos része a munkahelyteremtésnek és a megújulásnak gyorsított eljárással szeretnénk növelni a mobilitást. Sajnos a Solvit ügyek, problémás ügyek nagy része még most is ilyen mobilitás ügyek szakmai képesítések elismerésével foglalkozik. Ez egy fontos cél lenne ezt javítani, ezen túlmenően a szakmunkásokban ugye hiány van, és így eh, véleményem szerint vannak még bizonyos területek, ahol javítani kellene, éppen ezért eh, nagyon várom a kedves kollégák véleményét ezzel kapcsolatban. Itt az NV-ben a véleményem eh, az egészségügyi képesítésekre, illetve szakmai ismeretekre vonatkozik. A betegbiztonságból indulok ki, ez az egésznek az alapja hiszen ugye nagyon kívánatos a mobilitás, ennek ellenére természetesen nagyon fontos az is, hogy a betegek magas védelmi szintet élvezzenek. A gyógyító szakmákban nagyon fontosak a jó nyelvismeretek. A jó nyelvismeret sajnos előfordult már korábban is, hogy a nyelvi ismeret miatt vesztették aztán életüket betegek nagyon lényeges, hogy megfelelő szintű nyelvismeret, nyelvvizsga legyen kötelező. Problémás az a bizottsági javaslat, hogy egy hivatalos nyelv ismeretét kell vizsgálni. Az árnyék jelentéstevőkkel folytatott megbeszélések alapján figyelmevel hívták a figyelmet egy problémára, például Belgiumban, Luxemburgban hogy a több hivatalos nyelv van. Én ezzel kapcsolatban módosító indítványokat nyújtok be, hiszen mi haszna van annak, hogyha a az a német orvos, aki Belgium flaman területén akar dolgozni, franciául beszél, hát nem sok. Aztán a betegbiztonság szempontjából nagyon fontos más kérdéseket is kezelni. Gróta úr és Frizasszony válaszok keretében is előfordult egy eset, hogy azok az orvosok, akik odahaz elvesztik az engedélyüket, másik országban tovább dolgozhatnak. Tehát ezzel is foglalkozni kell, ezzel kapcsolatban egy javaslat. Nagyon lényeges, hogy ez ne csak a bábákra, orvosokra és ápolókra vonatkozó, hanem általánosságban mindenkire és egy általános elismerési eljárás legyen. Ezen túlmenően nagyon lényeges az is, hogy így kapjanak a személyek engedélyt. Azokat is be kell ebbe vonni, akik a közegészségügyre, népegészségügyre hatással vannak ezen a területen, tevékenykednek. Ezt ki kellene tehát terjeszteni. Nagyon fontos az is, hogy a szándékos csalási ügyek, mint például a hamis diplomák, hogy ezekben az esetekben is érvényes legyen ez a mechanizmus. Ami a szakmai bizonyítványok kérdését illeti, ez az egésznek ugye az alapja. Romero asszony felé fordulva elmondom, hogy ezt mindenképpen üdvözlöm. Úgy gondolom, hogy ennek az önkéntes jellegét még azonban meg kellene vizsgálni. Nagyon lényeges, hogy mind a kibocsátó, mind a befogadó tagállam részt vegyen ebben az eljárásban, hiszen a szakmai képesítés végleges elismerése a fogadó államban kell, hogy megtörténjen ezzel kapcsolatban, el kell, hogy mondjam, hogy kicsit kritikusan állok ehhez, mégpedig a rövid feldolgozási határidőkhöz. Véleményem szerint ezek nem igazán megvalósíthatóak, és látni kell azt is, hogy a bizottsági javaslatban ez a rövid engedélyezési eljárás azzal is összekapcsolódik, hogyha nem reagál a hatóság, akkor ugye nem kaphat az illető engedélyt, vagy pedig automatikusan engedélyt kap, és az is problémás lehet a betegekre nézve. Ezen túlmenően a féle vélemény is hasonló irányba megy, és ezzel valami ilyet szeretnénk elérni. Összhangban vagyok a részleges hozzáférést illetően a árnyék jelentéstevőkkel, ez a gyógyító szakmáknál különösen problémás. Úgy gondolom, hogy ez az ágazati szakmák, tehát a ágazati egészségügyi szakmák szempontjából nem igazán észszerű. Azt is el szeretném mondani, hogy bár a néppárt részéről talán ez meglepően hangzik, Nos, el kell tehát mondjam, hogy persze nyitott vagyok, hogyha más többségi viszonyok alakulnának ki, kész vagyok engedélyezni a beteg hozzáférést, de mindenképpen nagyon érdekelnének az egyéb frakciók véleményeim. Aztán, ami a minimális képzési követelményeket illeti, nos, a szektoriális szakmák elismerésének feltétele megvannak ugye a minimális követelmények, állatorvosok, fogorvosok, általános orvosok, ápolók, gyógyszerészek és szülészek vonatkozásában. A fogorvosok esetében volt komoly vita erről, a fogorvosok körében is, és a nagy többség amellett szólt a szakmai szervezetek részéről, hogy az öt év mellett a minőségbiztosítás szempontjából legalább 5000 órát is követeljenek, 5000 munkaórát is tőlük, ahogy az orvosoknál is van. Én ennek megfeleltem ennek a kérésnek, de nem olyan lényeges, ez számomra nyitott vagyok az önök véleményére is. Az ápolók nagyon fontosak, majd erre is rátérek. A tevékenységi lista a gyógyszerészek vonatkozásában azonban már nem felel meg a jelen helyzetnek, itt is felvettem bizonyos aktualizáló lépéseket. Van egy hat havi kötelező praktikum gyakorlat, amit mindenképpen fel kell venni, az a skandináv országok számára különösen fontos. A bizottság meglehetősen merev szabályozást javasolt ezzel kapcsolatban, hogy ez csak bizonyos időn belül kell megvizsgálni, és a bizottsági javaslattal szemben én újra felvettem ezt a három éves záradékot a gyógyszerészek vonatkozásában, ami kimondja, hogy a tagállamok számára nem kötelező az, hogy új gyógyszerrészeket, egy gyógyszertákat három évnél fiatalabbakat elismerjenek, ez csak, ak- ez csak akkor kötelező, hogyha egy gyógyszerész egy adott tagállamban tartózkodott legalább három évig, ott egy gyógyszertárban tevékenykedett, összesen három évet. Elnök úr, röviden hadd szóljak még az ápolókról. Ez is egy nagyon vitatott téma. Sok megbeszélést folytattam már erről. A bizottság 12 éves iskolai képzettségből indul ki. Jelenleg két út van Európában. Az egyik 12 éves általános képzés, aztán egy főiskolai egyetemi képzés, vagy 10 éves általános képzés, ebben szakképző iskola is benne van és nagyon sok országban az a helyzet, most éppen Ausztriára, Hollandiára, Luxemburgra tekintek, ahol is ez a szakképzés van. Ez a kettős képzés különlegessége abban áll, hogy elmélet és gyakorlat így összekapcsolódik, nagyon sok elméletet tanítanak, sokkal többet, mint amit követelnek. Németországban például 2000 óra van ilyen, a követelmény pedig 1500. Itt ugye összekapcsolják az elméletet a gyakorlattal. Volt egy parlamenti állásfoglalás 2011 novemberében, amikor is azt kértük, hogy ez is legyen kerüljön elismerésre ez az elméleti többletek. Ahogy mondjam, hogy ez a kettős rendszer nagyon sikeres azokban az országokban az létezik, a fiatalok ifjúsági munkanélküliség nagyon alacsony. A belső piaci bizottságban is volt ezzel kapcsolatban egy meghallgatás, éppen ezért több más ország nevében, Málta, Hollandia nevében például, akiknek szintén nagy problémájuk van a tíz évvel, írjuk be azt, hogy legalább tíz év, így minden tagállamnak lehetőséget adunk arra, hogyha ezen túl akar menni, akkor ezt megtehesse Periló úr arról tájékoztatott, hogy náluk több 13 éves ez a képzési idő, de nem tesszük tönkre a sikeres képzést. Tehát érdekel a véleményük, köszönöm. Elnök, köszönöm. Most következnek az árnyék jelentéstevők. Például kolléga. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm az előadónak a kiváló munkáját, amelyel nekünk is ad elgondolkodni valót, illetve megvitatni valót. Mivel nincs sok időm, szeretném aláhúzni csak a fontos kérdéseket az ügyben, azaz a minimális feltételeket a nővérek termékekkel és a korai riasztással kapcsolatban. A 42-es módosítóval kapcsolatban azt javasolja az előadó, hogy 10 év legyen az általános képzés, és utána jöjjön a növérképzés, ápoló képzés. Nem értek egyet ezzel, és javaslom, hogy 12 évhez a bizottság eredeti javaslatához térjünk vissza, ami pedig a képzést illeti. Azt hiszem ez indokolt, hogyha megnézzük, hogy az egészségügyi területen milyen a fejlődés, és az egészségügy ugye, határos területeken is. Így látjuk, hogy milyen szükségletek vannak. A terápia sokkal bonyolultabb, új technológiák vannak. Tény, hogy nagyon fontos a szakképzés ezekben a szakmákban. Azt hiszem azonban, eh, hogy a szakképzéshez szükséges a eh, megfelelő általános képzettség, csak utána következhet. Ne feledjük, ebben a szakmában az ember szoros kapcsolatba kerül a beteggel, a pácienssel. Azok, akik ezen a területen dolgoznak, majd szükséges, hogy megfelelő készségekkel rendelkezzenek. A jogi szolgálat áprilisban véleményt mondott, és nem hagy semmi kétséget a tíz évvel kapcsolatban. Tíz év az eredeti országban, tizenkét év, hogyha más országban kíván az illető gyakorolni. Ezt mondja ki a vélemény, és van egy színek van non feltétel az elismerésnek, az automatikus elismerésnek. Ez csak kölcsönös lehet a tagállamok között. A 27 tagállamból 23-ban a képzési idő 10 év. Az én országomban azonban 13 év. Nem szeretném, hogyha alternatívát találnánk. Nem is értem, hogy miért nem tetszik másoknak a bizottság javaslata. Ami a korai riasztási rendszert illeti, nos, ez a rendszer csak a 22-es preambulum bekezdésben fordul elő, és nem a cikkekben. Mindannyian egyetértünk ezzel. Mindannyian egyenértünk, egyetértünk az, hogy meg kell erősíteni ezt a rendszert, és cikk ben is említeni kell. Ez lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy jelezzék azokat, akiket eltiltottak a foglalkozás gyakorlásától. Végezetül szeretném megtudni, hogy az előadónk ö, miért akar delegált kapcsolatban módosítást. Paranova, für liberálisok részéről Pálma úr. Nincs itt? Elnök Kudákis asszony. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönet mondani az előadónak a kiegyensúlyozott véleményért. Három terület van. A nyelv, a szakképzettség és a korai jelzőrendszer, ami számomra probléma. Nos, a nyelvvel és a korai előrejelzéssel kapcsolatban nem régen volt egy eset az Egyesült Királyságban, ami felhívta a figyelmet a nyelvvel szükségére. Ez azt jelenti, hogy a nyelvet a szó szoros értelmében is, de általában jelzéseket jelent, hogyha valaki azt mondja, hogy tűzszúrást érez a combjába, az nem azt jelenti, hogy tűk vannak ott. Természetesen szükséges a tagállamok között a szabad átjárás. Az Európai Bizottság javaslatának általános irányával egyetértünk, az átdolgozása szükséges az irányelvnek, semmi sem sérti azt a jogát a munkáltatónak, hogy a nyelvtudást ellenőrizze. Örülünk, hogy van javaslat a közvetlen kapcsolatra a dokumentumban, de úgy gondoljuk, hogy a javaslat megfogalmazása megtévesztő, ezt a részt világosabbá kell tenni. Különböző struktúrái vannak az egészségügynek a különböző tagállamokban, de úgy gondoltam, hogy a nyelv vizsgálatnak az ingyenes volt a túl nagy terhet jelent azon országoknak, ahova nagy az ilyen foglalkozásúak bevándorlása. Ez nem lehet diszkriminatív és arányos kell legyen. Végezetül a korai előrejelző figyelmezhető rendszerrel kapcsolatban azt hiszem, hogy így sikerül elkerülni a veszélyt. Szeretném, hogyha ezt lefedné a fő területeket, azon szakmákat, ahol a legnagyobb a hiány itt jelenleg viszonylag puha szabályozás, jelenlegi állapotában azonban ezt tudjuk fogadni. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr, árnyék jelentés tevőként az ölek nevében. Szeretnék köszönetet mondani Weisgerber asszonynak a véleményért. Nagyon világos volt és részletes nagyon indokolt pontokat vesz át. Szeretném két fontos pontra felhívni a figyelmet. Ezekről részletesebben fogok szólni, amikor a végleges szöveget látom. Mindenki aláhúzza, hogy milyen fontos a minőség az egészségszolgáltatásokban. Az az alapvető kérdés, hogy hogyan lehet a gyakorlatba átvinni ezeket a kívánalmakat. Számomra elsősorban ez azt jelenti, hogy jó minőségű kell legyen a képzés, intenzív kell legyen. Oda is, oda arra is oda kell figyelni, eh, hogy az egészségügyi személyzet elég ismerje azt a nyelvet, amelyet a választott helyen, által választott helyen használnak. Az orvosok képzéséről van szó a 24. cikkben. Az Európai Bizottság azt javasla, javasolja, hogy a minimális képzési idő 6-ról 5 évre változik. Nos, Flandriában, de Vallóniában is az alapképzés az orvosoknak 7-ről 6 évre ö, változott a mostani tanévelein. Nagyon rosszul venné ki magát az egyetemi világban és a szakmában is, hogyha most ötre csökkentenék akkor nem lenne elég az alapképzés, és nem lenne elég a klinikai gyakorlat. Szeretnénk azt is megjegyezni, hogy amikor csökkentjük az alapképzést, akkor gyakran ez azzal jár, hogy a specializáció tovább tart. A teljes képzési idő akkor se változik. Tudom, hogy ez az aggály létezik más tagországokban is. Ezért szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy tud-e több információt adni azon tagállamokról, ahol ö, most hat éves képzés van. Szeretném, ha megvizsgálná a bizottság a második cikk utolsó mondatát és értelmezését. Amikor azt mondjuk ugyanis, az egyetem felügyelete alatt, ez csak a gyakorlati képzésre vonatkozhat, és nem az alapképzésre. Módosítót fog benyújtani, hogy hat év maradjon a képzési idő, és hogy a 30-as módosíton túl menjünk. Második kérdés a nyelvismeret, az 53. cikk, valamint a 19-es, ezzel összefüggő preambul bekezdés. A szakbizottságunk erről már folytatott vitát. A páciens érdeke biztonsága megköveteli a nyelvismeretet. Örülök, hogy a vélemény előadója, előadója hosszasan is beszélt erről. Egyes flamand újságok nyáron erről cikkeztek, és arra a konklúzióra jutottak, hogy a nyelvi kompetencia hiánya félreértésekhez vezet, és problémák léphetnek fel, amikor a diagnózist felállítják. Egyetértek a véleményezővel, amikor azt mondja, az 56-os és 55-ös mosból, hogy szükséges a nyelv ismerete a szakma gyakorlásához, és ezt előzőleg fel kell menni. Nos, milyen nyelvismeret? Felmerül a kérdés. Az Európai Bizottság javaslata nem egyértelmű a 23 hivatalos EU nyelv közül bármelyiket lehet választani? Nem. Szerintem az egészségügyi dolgozó azt a régiót kell ismerni, ahol dolgozni akar. És ilyen értelme fog beadni módosítót. Úgy értettem, hogy az aggály létezik más tagországokban is. Még egy kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak. Azok a kivételek, amelyekre gondolhatunk a szakemberek képzésben csak az akadémikus részre, vagy a gyakorlati részre is vonatkoznak. Örülök, hogy sikerült előre lépni. Péter Liese. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Köszönöm. Weiskelbe kolléganőnek köszönetet szeretnék mondani ezért a kitűnő tervezetért. A orvosok témáját említett, akik ugye elvesztik a képesítésüket. Volt egy súlyos eset, amikor Hollandiában ugye elvették valakitől a képesítését, aki aztán az én választókerületemben, illetve az elnök választókerületében tovább praktizált. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy a gyógyszerészeti tanulmányok körében egy kicsit rugalmasabban kell eljárni. Ezt nem szabad előírni európai szinten, hogy ezt a tanulmányok végén kelljen elvégezni. Az, hogy most ezt elosztják úgy a mm, tanulmányok során vagy a végén csinálják, és ezt a tagállamoknak, tagállamoknak nem szabadna megtiltani. Nagyon fontos számomra és sokaknak a hazámban is a szülésznök, illetve ápolók, szülészek és ápolók képzése nem tudjuk elfogadni ezzel kapcsolatos bizottsági javaslatot, éppen ezért üdvözlöm, hogy eh, az előadó itt eh, módosításokat javasol. Eh, Merkel asszony, kancellárunk sokat tesz ezért, és az egyes szakmai szervezetek. Nagyon lényeges, hogy itt ez a belépési, tehát ez a tíz éves gyakorlás határidő, ez meglegyen. Lehet itt más álláspontot képviselni, de Németországban hogy rossz lenne az ápolói képzés, mert már tíz iskolai év után elkezdhetik a képzést, ezt nem tudom elfogadni. Én orvosként sokat működtem együtt ugye ápolókkal, a képzés jó, a képzés minősége nem attól függ, hogy most valakinek érettségie van-e, vagy nem, hanem igenis attól, hogy mit kap valaki a képzése során. Éppen ezért azt kérném, hogy Leitkerbe javaslatát támogassák. Rotment kolléganő, tegyük meg azt, amit tennünk kell, még pedig fogadjunk el európai jogszabályokat. Itt nem német jogszabályokat szeretnék látni, sem olasz, sem belgát, sem európai európait. A mi kötelezettségünk az, hogy olyan jogszabályokat fogadjunk el, amely minden tagállamban megállja a helyét. Ha megnézem a jelentést, illetve a bizottsági javaslatot, és elgondolkozom azon, hogy most tényleg megfelelő erre ez a bizottsági javaslat. Azzal kezdem, amivel Liza úr abba hagyta, hogy, és ez egy fontos kérdés, mégpedig ugye a, az ápolók iskolai képzése, vagy végzettsége. Ez egy 39-es módosító, 39-es számú módosító, amit Veszkerül asszony javasol egyébként. Itt most nem arról van szó, hogy most 10 év vagy 13 év legyen az általános képzés, hanem az, hogy tényleg csak azt akarjuk, hogy valaki csak olyan legy- lehessen öm, ápoló, aki nek érettsége van, aki egyetemre mehet elvileg. Tehát ezt akarjuk. Nem tudom, ha nem ezt akarjuk, és én abból indulok, hogy nem ezt akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy valaki, valakinek nincs meg a legfelsőbb iskolai végzettsége, az is mehessen. Hogy jött ki a bizottságnak 13 év, vagy 12 év? Miért akarunk 13 évet? És akkor felmerül az igalmas kérdés, hogy e, ugye az iskolai rendszerek a tagállamokban nem kerültek harmonizálásra. Vannak olyan tagállamok, ahol van két éves előzetes képzés van, ahol nincs. Tehát ez az iskola előtti, de már nem óvoda, ilyen előiskolaszerűség. Nem tudom, tehát valahol van ez, van, ahol nincsen, van, ahol érettségivel lehet egyetemre menni, van, ahol nem. Hogyha valaki mondjuk két évet volt ebben az iskolát megelőző képzésben, akkor tíz év után akár eléri az érettségi szintet ez a rossz a bizottsági javaslatban. Sokáig kerestem, hogy van-e általános iskolai képzettség definíció. Ezt valahol eldugták, akkor mutassák meg, hogy hol. Ha nem tudják megmutatni, akkor ez nem, akkor ez nem jó. hogyha meg nem így van, akkor legyen a 27 országról egy táblázat. Ha ezt nem hozzák, akkor nem jó a munka, és akkor ezt nem is tudom elfogadni. Én kifejezetten nem támogatom a bizottsági javaslatot, mivel ez nem tükrözi a helyzetet. Nem tudom, milyen a helyzet Olaszországban. Már azt mondja, hogy 13 év. De aztán lehet, hogy a hat éves kor előtti évek is benne vannak már ebben. Nem hiszem, hogy Olaszországban 19 évesen kezdhetik meg a ápolók a képzésüket. Szóval ezt nem tudom, nem tudom ezzel kapcsolatban tényleg tevékenykednünk kell. Weiskerber asszony hozzáállását támogatom. Nem azért, mert a német rendszert hozza elő, hanem azok, hanem egyértelműen különbséget kell tenni azok között, akik egyetemre akarnak menni, és azok között, akik korábban kiszállnak az iskolából. Nem kell, hogy minden szolgáltatói szakmába érettségét kell, hogy a tűzoltóknak érettsége legyen feltétlenül. A bizottság itt egy ilyen szakmai igazolványt javasol az egyes cikkben. Nos, én ezt támogatom, én nem szeretném ezt, hogy fakultatív legyen, ahogy az előadó mondta. És hallottuk a példát, hogy aki Hollandiában elvesztette az orvosi engedélyt, aztán Németországban folytatja a munkát. Erre nem kerülhetett volna sor, hogyha bevonták volna az igazolványát. Viszont akkor kérdezhetik volna, hogy hol van az igazolvány, a szakmai képesítés igazolványa, akkor ezt ugye nem tudta volna bemutatni. Az 5-ös, 8-as módosítókban nem támogatom az előadót, az 50-es módosítóban sem támogatom őt, ahol is a bizonyos orvosi, illetve gyógyító szakmákba a tagállamokkal felét vonja be. Lehetőséget akarunk arra biztosítani, hogy azok az országokban, ahol ez fejle, tovább fejlesztettebb ez a rendszer, tovább tudjuk lépni. Ugye nem, nem vissza akarunk lépni, nem tovább akarunk lépni. A bizottsági megközelítés itt a helyes szerintem. Lesznek még bizonyos módosítók, és szerintem beszélnünk kellene a belső piaci kollégákkal és akiknek a szeret, hogy megint teljesen más a véleménye. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. A Roskildei látogatói csoportot üdvözlöm. Itt körünkben üdvözlöm Önöket a, az Európai Parlament Környezetvédelmi Közegészségügyi és Bizottságában al gezegd is. We hebben heel abstract gesproken over twaalf jaar. Köszönöm szépen, egyetértek a sok minden, ami itt elhangzott. Beszéltünk itt 12 évről, 10 éves képzésről, középiskolai középszintű képzésről. Én szeretném elmagyarázni, hogy miért nem tudok egyetérteni ezzel a bizottsági javaslattal. Vegyünk egy regionális kórházat például Hollandiában. Mondjuk én Például a gyermekgyógyászati részlegben 30 ápolónő dolgozik, és csak 4 vagy 5 olyan van, aki megfelel az Európai Bizottság előírásainak. Ez nem függ össze a minőséggel, hanem egyszerűen egy bürokrata leírt valamit, és meghúz, meghúzta a kereteket, hogy ezeket elfogadjuk, ezeket a személyeket pedig nem. Megkértem ebben a kórházban a szakembereket, hogy ez a középiskolai bizonyítvány, ez fontos-e. Ami nekem fontos, hogy gyakorlati szempontból jól dolgozzanak, és megfelelően végezzük a szakmai tevékenységüket. És inkább vállalok olyan szemét, aki inkább végzett 10 éves tanulmányokat, majd pedig 2, 3, 4 vagy 5 éves szakképzett tevékenységet, mert ezeknek a gyakorlati ismereteik megvannak, szemben azokkal, akik főiskolát vagy egyetemet végeztek, de csak az elméletet ismerik, és a gyakorlatát nem ismerik az adott munkának. Például e, hogy amikor e, egy gyereknek kell egy e, intravénás injekciót beadni és megtalálni a vénáját a kezén, az, aki jobban fizetett volt, és magasabb végzettségű volt, egyszerűen pánikban volt, mert életében nem tudta, hogy hogyan kell egy ilyen pici gyereknek a vénáját eltalálni. De aki elvileg nem jó ápolónő, mert nincs olyan magas végzettsége, az az az ápolónő, aki viszont eltalálja a gyereknek is a vénáját miközben elméletileg a magasabb végzettségűnek kellett volna lennie. Na most ilyen helyzetben nagyon őszintén Európai Bizottság menjen el, nézze meg a Tíri kórházat, nézze meg az olasz kórházakat, és utána hozzanak javaslatokat, és vonják le a következményeket. Tehát ez az a kettős rendszer, amit nem szeretnék, mert jelenleg egy nagyon jó rendszer működik a képzés területén. Hogyha a bizottság nem változtat ezen a javaslaton, akkor ezt azonnal lehet a szemétkosárba tenni. Kívnál kolléganő, csak röviden, különben nagyon elszalad az idő. Utána Pródi, Zéber, Reimers, aztán jó magam, és ezzel le is zárom a hozzászólók listáját. Lezártam. Éppen asszony. Bardzo się cieszę, że wielu kolegów... Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy nagyon sok kollega osztja azt a véleményt, amitnek miattunk hangot. A fő problémája Lengyelországnak a szakmai képesítések elismerése az ápolónők esetében. Vannak tagállamok, amelyek még azt előtt szerezték meg a képzettségüket, hogy Lengyelország csatlakozott az Unióhoz. És nagyon sok olyan kollega van, akik elmondták, hogy más az, volt az oktatási rendszer, nyolc általános iskolai képzés volt, és csak utána voltak a szakképzések. Tehát akik ezekben az iskolákban végeztek, azoknak a nagyon nagy a gyakorlati képzettségük, ezek azok, akik igazán tudják, hogy hogyan kell kezelni a beteget, a, leg, a pici csecsemőtől az időség. Nem szabad ezeket hátrányos helyzetbe hozni, ezeket a nővéreket, ápolónőket, azért, mert ők jó képzettségűek. A 33-as cikk kettes bekezdése megint csak az nem jó szerintünk, mert a hármasat viszont meg kellene tartani, mert ez az Európai Uniós elismerésről szól, hogy azoknak, akik később végeztek. Ugyanakkor az oktatási rendszer megváltozott, tehát van tíz éves általános képzés, és csak három év szakképzés. Ezt viszont a bizottság nem ismeri el, vagy nem ismeri fel. Éppen ezért fontos a kvalifikációs rendszereknek a modernizációja, és a hatékonyság szempontjából is ez fontos. Ez azt fogja jelenteni, hogy a belső piac szabadságát csak abban az esetben tudjuk igazán kihasználni, hogyha elfogadjuk és elismerjük azokat a képzettségeket is, amiket adott esetben csatlakozás előtt szereztek meg. Nem szabad embereket azért hátrányos helyzetbe hozni, mert egy adott időpont előtt vagy azt követően szerezték a képzettségüket. Még egy pár percet kérek a ö, lengyel ápolónőkre vonatkozó ö, követelményeknek semmilyen ö, igazi alapjuk nincsen, mert ugyanazt a munkát végzik el, ugyanaz a végzettségük, ugyanolyan a szakmai hozzáértésük. Ráadásul a lengyel törvények értelmében a lengyel ápolónőknek kötelességük van, kötelességük, hogy rendszeresen továbbképezzék magukat. Köszönöm. Prodi, kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden szeretnék emlékeztetni arra, hogy az olasz döntés nem ö, könnyen elméletekre alapulva született meg, hanem abból a megállapításból fakad, hogy a az egészségügyi, általános egészségügyi tevékenység eh, rendkívül bonyolult, komplex, éppen ezért azt felismertük, hogy nagyon szükséges, hogy az ápolónőknek is megfelelő képzettségre van szükségük. Ezért 2020-as horizontig eh, eh, nagyon jelentős változtatásokat tervezzünk, illetve várhatóak magában a terápiában is. Éppen ezért szükséges, hogy a az ápoló személyzet is magáévá tegye ezeket az ismereteket, amelyek részben elméleti ismeretek, szakmai ismeretek. Szeretném visszatérni ehhez a kérdéshez, hogy az egészségügy és egyre bonyolultabbá válik, és az egészségügyi szakszemélyzetnek is egyre ö, mélyre, képzettségre van szüksége mert egyre nagyobb a felelősségük is. Ez egy olyan dinamika, amit nem szabad szem elől téveszteni. Szerintem a e, két év a háromról át lehet térni kettő, kettőről háromra. Ez mindenképpen egy olyan ö, szakma, ami rendkívül bonyolult, és egyre bonyolultabb is lesz az egészségügy a jövőben. Széver köszönöm először is a előadónak az elvégzett munkát. A nagyon, a bizottság nagyon elméleti szinten közelíti meg a témát, halott pontosan a gyakorlat fontos ezekben a szakmákban, Németországban, Ausztriában, nagyon magasak az egészségpolitikai standardok, és ugye van ez a kettős képzés, a, ápolók esetében, ahol ugye tényleg az emberekről való gondoskodás az első fontos téma. Látszik, hogy a javaslatot készítők főleg az íróasztal mellett dolgoznak, ez az egészségügyi területen azonban nem működik, ezt mindenképpen ki kellene javítanunk. A feladatunk az, hogy itt valami megoldást találjunk az emberek számára, a polgárok ezt várják tőlünk, az általán, hogy a közösmerési szabályok központi fontossággal bírnak. Nagyon sok petíció és panasz érkezik be az európai hatóságokhoz, mivel ez az elismerés nem működik. Úgy gondolom, hogy pragmatikus megközelítésre van szükség, ahol a gyakorlatnak tényleg komoly érték jut az, hogy 12 évből indulnak ki, az a feltétel az egész egyszerűen nem felel meg, ez nem javítja a szintet. Ettől nem lesz jobb a betegeknek. Többen azt szeretnék, hogy csak ilyen egyetemi főiskolai szinten lehessen itt tevékenykedni, ez nem finanszírozható, ez nem felel meg a a realitásnak, a valóságnak, és ez nem hoz semmi hasznot a betegeknek sem. hiszen akkor új bérkategóriába kerülnének, új kategóriába vezetésre lenne szükség, és így tovább. A bizottságiaknak azt javaslom, hogy nézzék meg a helyzetet Görögországban, Írországban, Ausztriában, Németországban, egy kórházban a helyzetet, mondják meg, hogy hol kapták a legjobb elszállást, el, ellátást, és látni fogják, hogy a duális képzés a legjobb. Köszönöm, Reynolds asszony. Köszönöm. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az előadónak ezért a kitűnő javaslatért. A sok jó hozzászólás mellett a mm, képzéssel kapcsolatban a nyelvi ismeretekhez szólnék hozzá. Nálam történt a régióban egy konkrét eset. Nagyon fontos az, hogy az ápolók megfelelő nyelvi ismerettel rendelkezzenek, azonban arra oda kell figyelni, hogy ez nem menjen túl messze, ne legyen diszkriminálás, hiszen ugye egyik oldalról a biztonságot kell garantálni, másik oldalról azonban a mobilitást elő kell segíteni európai szinten. Németországban komoly hiány van a betegápolás, és különösen az idősek ápolásában. Spanyolországban azonban nagyon jó ápolók vannak, akik örömmel dolgoznának nálunk. Nálunk az a helyzet, hogy spanyolokat alkalmazunk az idős gondozásban, őket elfogadták, az, el, az, az idősek elégedettek voltak, a kollégák elégedettek voltak, a családtagok elégedett voltak, és most hirtelen a nyelvi követelmények miatt betiltották számukra a munkavégzést. Ez sem lehet, aztán az, hogy az hassunk, amit európai szinten akarunk. Mobilitást akarunk, a gazdasági válságot akarjuk kezelni, azt akarjuk, hogy segítséget kapjanak azok az országok, ahol gondok vannak, hogyha itt túl sok szabályt, túl szűk folyosókat fogadunk el, akkor ezt meggátoljuk, és akkor ezzel nem azt érjük el, amit akarunk, hanem pont annak ellentétjét, hogy és elfordulnak az emberek Európától. Köszönöm. Ezzel a hozzászólók listának végére értünk. Lezártuk a hozzászólók listáját azonnal szót adok. Hogyha meghallgattuk a hozzászólásokat, akkor látható volt, hogy az általános iskolai képzés nagyon fontos szerepet játszott. Hogyha megnézzük az Európai Unió problémáit, a fiatalkorok munkanélkülisége, hogy néhány országban ugye az 50 százalék. Olyan esetekben, ahol mondjuk 10, 10 év a kötelező iskolai képzettség ott mondjuk 8% a fiatalkorok munkanélkülisége. Jó szándékú javaslat az, ez, hogy jobban alakítsuk ki a képzési rendszereket, és hogy a legjobb minőséget eh, hozzuk. Ha megnézzük a helyzetet a egészségügyi rendszerben, hogy mivel állunk szemben, milyen költségekkel, akkor ennek az lehet a következménye, és ez a személyes véleményem, hogy nagyon jól képzett ápolóink lesznek, és számukra teremtünk egy konjunktúra programot, tehát hogy megjelenik ez alatt egy szint, akiket rosszabbul fizetünk, akik szakmai szinten nincsenek, magas szinten, és ők az önkormányzat és magánkórházakban is meg fog jelenni. Úgy gondolom, hogy ez a bizottsági javaslatban egyáltalán nem került figyelembevételre. Éppen ezért csak annyit mondhatok, hogy jó lenne az, hogyha egy jól kiegyensúlyozott javaslatot készítenénk, és ezt megbeszélnénk az imkos kollégákkal. El kell, hogy mondjam, hogy ennyi levelet, kommentárt, telefonhívást nem is kaptam még, mint ezen javaslat vonatkozásában írtak polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, kórházigazgatók, akiket tényleg aggaszt ez a helyzet. Ki kell tehát egyensúlyozni ezt a javaslatot ahhoz, hogy valami jó szándékú javaslat alakuljon ki. Nem lehet, hogy aztán létrejön egy olyan másodosztályú ápolói társadalom, akiket aztán rosszabbul fizetnek. Ezen el kell egyszer gondolkodni, majd még egyszer, ez egy jó szándékú javaslat, de el kell, hogy mondjam, hogy még nagyon szkeptikus vagyok a tervezetet illetően. A bizottságnak adok most majd szót. Tessék. Thank you, Chairman. I would like to thank you. Uh, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, a kollégáknak, akik hozzászóltak. Nagyon hasznos észrevételeket tettek. Ahogy önök is tudják, a javaslatainkról tárgyalunk a tagállamokkal és önökkel is és mindazok a javaslatok, amik elhangzottak, nagyon fontosak és hasznosak ahhoz, hogy a szöveget javítsuk, ami majd remélhetőleg az jövő folyamán kerül elfogadásra. Nyilvánvalóan nincs annyi időm, hogy minden egyes kérdésre reagáljak, de néhányat azért feljegyeztem, amire szeretnék reagálni annak érdekében, hogy segítsem önöket is a vitájuk lefolytatásában és a véleményük kialakításában. Először is az Európai Szakképzettségi Kártya. Az első dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy amiről mi beszélünk, ez egy olyan kártya, amelyik azt bizonyítja, hogy a szakképzettség elfogadásra került. Ez nem egy szakmagyakorlási engedély, ez egy következő lépés. Ez csak a diplomálismerésről szól, tehát még csak hallgatólagos hozzá járulásnak sem tekinthető. Tehát ezzel a kártyával önmagában nem dolgozhat még senki. A második dolog, ami ugyancsak nagyon fontos, a kártya bevezetésre kerül, és egy zárt rendszer lesz valamennyi, egy bizonyos csúszás van, mert a, a befogadó ország az származási országtól kér hozzájárulást, illetve elismerést. Tehát itt ez egy zárt rendszer, és ez, ez zárt rendszerben fog működni. Tehát a származási ország ab, start ad egy tanúsítványt arról, hogy a dokumentumok valódiak és megfelelnek az adott ország előírásainak. Tehát az a bonyolult rendszer, amit most kell alkalmazni, az ezzel megszűnne. Ez, tehát rövidelnének ezáltal a határidők mert előfordul, hogy egyes hatóságok egy évig sem jelentkeznek, amikor van egy szakember, aki el akar menni egy másik országba dolgozni, és a saját kibocsátó hazája nem reagál, és nem adja meg azokat az információkat, ami a befogadó országban kellenének ahhoz, hogy működhessen. Tehát ez a szakembereknek is jó lenne, mert rövidülnének a határidők. Ugyanakkor azt is értjük, hogy nem szabad ezt kőbevésetnek tekinteni, és nagyon világosan kell látni azt is, hogy milyen határidőkkel kellene dolgozni. Ezt is vizsgáljuk, hogy esetleg lehetne-e felülvizsgálni a határidőket, hogy több időt kapjanak a hatóságok arra, hogy reagáljanak, vagy lehet-e egy felfüggesztési időszakot alkalmazni abban az esetben, hogyha valamelyik hatóság további információkat szeretne beszerezni. Tehát ez is egy nagyon fontos elem, amit meg kell elmézni. A másik a részbeni hozzáférés. Értjük, hogy ez egy rendkívül kényes kérdés, és figyelembe vettük az önök észrevételőit az egészségügyi szakterületen két kérdés van, amit mindenképpen kezelni kell. Szerintem az a személy, aki részleges hozzáférést kaphat, az egy olyan személy, aki már a saját tagállamában, a származási tagállamban teljes mértékben kvalifikált. Éppen ezért valamennyi olyan szakember, aki automatikus elismerésben részesül, nem szabad, hogy úgy gondolja, hogy a részleges hozzáférés őt rá vonatkozik. Eh, hogyha elismerésben részesül, akkor teljes hozzáférést kell, hogy kapja. Ez az, ami nem szerepel a javaslatunkban, de számunkra teljesen világos volt. Elfogadom a javaslatot, amit a jelentés tevője tett, és ezt kell majd tisztáznunk eh, mindenképpen. A harmadik kérdés a nyelvi kérdés. Ez egy rendkívül fontos kérdés és nagyon is értjük az aggodalmakat, amelyeknek hangot adtak. Hogyha megnézzük az irányelvet, akkor van egy olyan szakértő, hogy a megfelelő szakmai nyelvismeretekkel rendelkezzen. A szakma gyakorlásához szükséges nyelvismeretről van szó. Ez azt jelenti, hogy minden egyes szakmában már jelenleg is van egy olyan, hogy megfelelő szintű nyelvismerettel kell rendelkeznie. Feltételeztük az eredeti javaslatban, hogy a tagállam a saját gyakorlata szerint kell, hogy eldöntse, hogy ezt hogyan fogja vizsgálni, és a tagállamokra kívántuk bízni ezt. Rájöttünk arra, hogy vannak tagállamok, azok tovább léptek, és nem is kértek semmiféle nyelvvizsgát, vagy nem bizonyosodtak meg a nyelvtudásról. A mi javaslatunknak az a célja, hogy a tagállamok adott esetben vizsgát is előírhassanak, de ne legyen aránytalan, és ne jelentsen ez túl nagy nehézséget. Tehát valamilyen egyensúlyt szeretnénk találni, ami pedig a régiókat és a regionális nyelveket illeti hogyha valaki mondjuk Flandriában kíván dolgozni, az irányelv értelmében kell, hogy olyan nyelvi ismeretekkel rendelkezzen, ami ebben a térségben a munkavégzését lehetővé teszi. Tehát flamandul vagy hollandul kell, hogy tudjon beszélni, ez nyilvánvaló nem lehet azt mondani, hogy én Flandriába szeretnék menni dolgozni, de franciául vagy németül beszélek, és majd németül vagy franciául fognak vizsgáztatni. Ez így értelmetlen lenne. Tehát a mi számunkra nyilvánvaló, ugyanakkor meg kell tartani az arányosságot is. Tehát ha valaki Flandriában kíván dolgozni, lehetett tőle azt megkövetelni, hogy beszéljen franciául és németül is. Ha Franciaországban nem akar dolgozni, vagy Valóniában nem, akkor vajon kérhető -e tőle a francia nyelvismeret is? Ez az, amiben egyensúlyt kell találnunk, és ezzel szeretnénk együtt dolgozni az önök bizottságának tagjaival, hogy itt megtaláljuk. Ami pedig a jelzési rendszert illeti, itt van egy rendelkezés az irányelvben, itt egy félreértés van, amit csak a preambulumban említettük meg ez, de az irányelv ezzel foglalkozik. És végezetül szeretnék az, a, szakmákkal a szakmákkal foglalkozni, amit itt az orvosokkal miért javasoltunk 5 évet és nem 6-ot az ő képzésük esetében. Mert hogyha megnézzük a jelenlegi irányelvet, akkor az van, hogy 6 év, vagy pedig 5000 óra. Ezt a legtöbb tagállamban úgy szok, alkalmazzák, hogy 6 év és az óraszám. De van néhány olyan tagállam, amelyik ezt szó szerint vette, és már is 5 éves képzést biztosítanak, és 5 és 5500 óra képzést. Tehát ehhez a képzésnek az irányelv keretében kell, hogy megvalósuljon. De a kérdések, amiket itt több tagállam is felvetett, és ez már aktívan megvitatásra került, önökkel is meg szeretnénk ezt vitatni. És végül szeretnék rátérni az utolsó kérdésre, a nővérek, ápolónő kérdésére beszéltünk erről, bilaterálisan nagyon sok bizottsági taggal, és úgy gondolom, hogy végül is azt látjuk, hogy megfelelő kompromisszumot sikerül kidolgozni valamennyi, mindenki számára. Ugyanakkor hagy mondjak el néhány dolgot, hogy miért tettünk javaslatot nem képzési kérdésről volt szó, és nem az a kérd, eldöntendő kérdés, hogy egyetemi vagy nem egyetemi kérdést szeretnénk el, hanem inkább a ö, felnőttség a fontos, tehát ö, az egészségügyi ö, tevékenység egyre bonyolultabb, tehát kellően éretnek kell lenni a személyeknek és nem mindenki azonos módon érett, vagy azonos mértékben érett. Ezért nem mondjuk azt, hogy 12 év, hanem 12 év, vagy amely megfelelő, ezzel egyenértékű képzettséget ad. Tehát itt nem arról van szó, hogy most jól vagy rosszul képzik-e, egészen másból indultunk ki és nem volt olyan javaslat, hogy a ö, szakképzés az rosszabb, mint az egyetemi képzés. Ezt a tagállamokra bízzuk, a végeredmény a lényeges. Ahogy mondtam, ismerjük az aggodalmakat, szeretnénk megfelelő kompromisszumot találni. Én csak azt magyaráztam el, hogy miért tettük az eredeti javaslatot. És a javaslatot azért is tettük, mert nagy körben, széles körben konzultáltunk az érintettekkel és a magukkal az ápolónőkkel vagy nővérekkel is. És közelmúltban kapcsolatban lépett velünk a nővérek szakmai szervezete is, és egy kompetencia listát adtak, amit adott esetben bele lehetne építeni ebbe a cikkbe. Ez az, amire törekszünk, ezt vizsgáljuk, és önökkel is meg szeretnénk vitatni és végül, mint említettem, elfogadható kompromisszumot keresünk az önök számára, magunk számára is, ami az önök aggodalmait is figyelembe veszi, és szeretnénk, hogyha nem zubonyba tennénk az érintetteket, hanem megfelelő lenne magas szintű képzésben részesülnének a nővérek. Én ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm. pár kolléga nőt itt arra ösztönzött, hogy itt még egyszer hozzászóljon, de hát annyira elcsúszott az idő, hogy most már csak az előadónak adok szót. Köszönöm. Mindenek előtt köszönöm ezt a kitűnő megbeszélést kifejezetten köszönetet szeretnék mondani Krót eh, Rotvéren eh, kollégáknak és azoknak, akik az ápolók témáját megemlítették. Úgy gondolom, hogy itt a bizottsági rendszerben az a hiba, hogy a, az ápolók képzését javítani akarják, de nem azzal foglalkoznak, nem az ápolói képzéssel, hanem az iskolai képzéssel, ami ugye minden tagállamban különböző hogyha megnézzük eh, az Egyesült Királyságot, ott ugye ezt eh, főiskolai szintre helyezték, és mi, mi van most, az van, hogy a, az alap ápolás, tehát ezt a bázis alapszintű ápolást ilyen segéd mm, ápolók végzik, akiknek sokkal rosszabb a képzettsége. Máshol viszont az a helyzet, hogy eh, ugye nagyon jól képzettek az ápolók, a a bizottság javaslat azonban rosszul közelíti meg ezt a témát, ott azt mondják, hogy az ekvivalencia azt jelenti, hogy 12 éves iskolai képzésből kell kiindulni. Ekvivalenciát azonban elérhetünk máshogy is. Éppen ezért nagyon örülnék, hogyha köze, a támogatnák a megközelítésemet, és lenne még egy képzésem. Dagmar például ezt jobban, joggal említette az IMCO-val mindenképpen beszélnünk kellene, és nagyon hálás lennék, hogyha az Egészségügyi Bizottság részéről egyértelmű mm, álláspontot képviselnénk. Ami aztán a nyelvi követelményeket illeti, támogatom a megközelítést másik oldalról. Janak Kudákis azt, hogy véleményét is meghallottam, hogy ez nem szabad, hogy az egész aránytalan legyen lehet, hogy az lenne a középút, hogyha azt mondjuk, hogy a több hivatalos nyelvi országban azt a nyelvet kelljen beszélni az illetőnek, ahol tevékenykedik, tehát Flandriában flamandul, tehát a többségi nyelvet az adott helyszínen nyitott vagyok azonban kompromisszumra, ami a szakmai igazolványt illeti, a bizottság is önkéntes alapon javasolta ezt, ezt mindenképpen támogatom, és de erről persze beszélhetünk, ami a betegek hozzáférését illeti. Azt szeretném még mondani, hogy a betegbiztonságot kell szem előtt tartanunk, ez nagyon-nagyon fontos, különösen a gyógyító szakmákban magasabb szintű kérdése van szükség, ami a lengyel kérdést illeti, erre nyitott vagyok, Hübner asszony, hiszen tudom, hogy az elmúlt évben nagyon jó munkát végeztek Lengyelországban, és igenis megfelelnek a követelményeknek, amit a amit például kérdezett a delegált jogi aktusokkal, most nem szabad szem előtt tévesztenünk azt, hogy a bizottság delegált jogi aktusokkal nagyon sok lehetőséget teremtett arra, hogy az irányelvet teljes mértékben módosítsa, nem szabad szem előtt tévesztenünk, hogy ugye milyen gyorsan lehet ezekkel lépni, Néha ugye fontos az, hogy a tagállamokat is belevonjuk, ebbe kicsit tehát differenciáltabb látásmódra van szükség, ami a határidőket illeti, a jelen helyzethez képest rövidebb határidőket szeretnék, a bizottsági határidők azonban túl rövidebb, aztán ami a nyelveket illeti, Értem én, amit a a, az FTP-s kolléganő említett eh, Németországból nem szabad ö, eh, ö, eh, ezt nagyon lekorlátozni a mobilitást, igaza van, de a nyelvi dolog mégiscsak nagyon fontos, ebbe valami kompromisszumot kell találni. Köszönöm, elnök, köszönöm. A módosítók határideje október 8 a Környezetvédelmi Bizottságban november 6-án szavazunk, erről az IMCO pedig november 28-án, ők ugye itt a fő felelősek, az egész egy kicsit eltolódott. Rendben, köszönöm. A következő jelentésünk az AZNS jelentés, 19-es pont, az előadónak adok szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az összes kollégának, mert az érdekes jelentése 326 módosító futott be. Minden oldalról kiváló munka zajlott. Sok kolléga nehezen működött meg a technikai részletekkel A törvényalkotási folyamat során nehézségekbe ütköztünk tehát. Nagyon technikai jelentés, de ezzel egyidejűleg nagy politikai kérdést kellene megoldanunk. az Európai Unió gyorsan előállt egy javaslattal, hogy a megállapodás, a határozat bekerüljön a közösségi joganyagba. Nagyon fontos, és ez mutatja, hogy elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megállapodást vagyossunk. Tehát ö, konszenzusra jutottunk, és ezt át lehet ö, vinni a ö, közösségi joganyagba. Ez a tagállamok egyetértetek. Nos, mi fekszik előttünk? Olyasmi, ami ezen túlmegy. még egy célt szolgál. Az Európai Unióban a tagállamok és az EU önmagában nagy megtakarítást tud elérni a LULUCEF tevékenységből. Ez vonatkozik az erdőgazdaságra, a mezőgazdaságra egyaránt. Ez olyan megtakarítás, amelyet a polgár közvetlenül nem érez, vagy a tagállam közvetlenül nem érez. Ezért ebben a javaslatban három plusz elem van. Az egyik a mezőgazdasági kibocsátás nyilvántartása, a másik az akciótervek, LULUCEF tervek, technikai kiigazítás lehetősége. Ez a harmadik. Ez a három új elem ö, szerepel a Derboni döntésen túl. Ez van jelen, és ez szolgál arra, hogy felkészítse az Európai Uniót arra, hogy lesz egy második fázis, amikor a LULCEF kibocsátást összehasonlítjuk a célokkal. Akkor már kisebb erőfeszítést kell majd tenni az ipari kibocsátás csökkentésére ma akció, az éghajlattal kapcsolatos akció akkor jár kisebb költséggel, hogyha integrált, hogyha minden kibocsátás száma veszünk, és száma veszünk az összes megtakarítást, amit ez eredményez. Annak érdekében, hogy a megtakarításokat felhasználhassuk arra, hogy csökkentsük az ipari kibocsátást, egy olyan koherencia szintre kell érnünk, amelyet sikerült elérni más területeken. Hogyha most kellene átlépni a második fázisba, akkor ez milyen eredménnyel járna? Dánia, Spanyolország és Portugália mérni a mezőgazdasági kibocsátásból való kibocsátás, és a többi ország nem részesülne, nem látna előnyt a megtakarításaiból. Ez azt jelenti, hogy ebben a teremben egymással vitakod, vitatkoznánk, mert nem egyenlőek lennének az esélyeink. Már egyeseknek nagyobb erőfeszítést tennének, mint mások és akkor az egy verseny lenne a 27-ek között. Hogyha a második fázisba e, úgy akarunk átmenni, hogy nem tudjuk szemszerűsíteni a LULUCF megtakarításokat, nem tudjuk összehasonlítani a célokkal, akkor nem érünk el eredményt. Ezért szükséges ez a jelenlegi dokumentum. Ugyanúgy kell mérjük ugyanazokat, és kommunikálnunk kell, hogy ki mit tesz, és megérteni, hogy ki működik jobban. Hogyha ezt nem tesszük, hogyha nem ugyanazokat mérjük, nem ugyanúgy, és nem kommunikáljuk, hogy mit csinálunk, akkor a második fázisról el is feledkezhetünk. Akkor úgy kell dönteni, hogy nem is lépünk bele ebbe a második fázisba, mert lehetetlen lesz megtenni. Volt egy meghallgatás két nappal ezelőtt erről a kérdésről. Köszönöm azon kollégáknak, akik jelen voltak, hogy eljöttek. Nagyon érdekes volt. Sikerül két mítoszt eloszlatni ezzel kapcsolatban. Az első városi legenda, a Kopeko Jégá ről van szó, a mezősági szervezetek konferenciák elnökéről, mondta, hogy a gazdák, illetve meg nem fogják ezt értékelni. Márpedig mi a mezőgazdasági ágazat érdekében is járunk el. Csak hogy az elnök azt mondta, hogy ebben nincsen ebben a dokumentumban megfelelő vonzerő a gazdák számára. Azt mondta, hogy olyan gyakorlatról van szó, ami makrostatisztikai szinten fog megvalósulni, és nem egyéni szinten, nem gazdánként. Makro statisztikai gyakorlatot emlegetett. Az adatokat, azon adatokat fogjuk felhasználni, amelyeket a tagállamok adnak az Európai Statisztikai Hivatalnak, amit a közös mezőgazdasági agrárpolitikából lehet leszűrni. például a legelőkkel kapcsolatban. A második mítosz az volt, hogy ez a jogszabály a tagállamok szuverén jogát sérteni fogja. Nem. Elolvasom a dokumentumot, és elmondhatom, hogy velem szerint nincs így. Már sok módosító született, és másoknak is az a véleménye, hogy ez a gazákra nem ró plusz terhet. Szívesen hallom az önök aggájait, szeretném elismételni, hogy az irodám és én is rendelkezésükre állunk, hogyha vajon pontosítás szükséges azért, hogy mint általában nem, mint általában ne többség legyen, hanem konszenzus. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót azoknak, akik jelentkezhetnek. Jelentkeztek. Zibr úr. Köszönöm a Shadow ma sajnos nincs itt, és engem kért meg, hogy ismertessem az álláspontját. Köszönjük Kritomnak az elvégzett munkát. Megértjük a bizottság szándékát is, hogy tényleg jobb adatok álljanak rendelkezésre. Ez az ágazat körülbelül 9%-ot vesz fel a mások által kibocsátott üvegházhatású gázokból. Nem kaptuk meg ugye nem kaptunk teljes adatokat, hiszen más területekről nagyon kevés adat áll rendelkezésre, ezért az egészet képben kell látni. A néppárt részéről Igazából még nem szűntek meg az aggájaink, bár a bizottság segített ebben. Melyek értelmében itt a mezőgazdaság az adatgyűjtés területén plusz terheket kap jelentéstételi kötelezettség, és így tovább. Úgy gondolom, hogy ahhoz kellene tartani magunkat, amiben megállapodtunk, többek között a kiotói jegyzőkönyv területén és így tovább. És itt a bizottságot támogatván a közös agrárpolitika érdekében tenni valamit, hiszen itt már így is úgy túlszabályozást látunk, a lehető legjobbat kell ebből kihozni. A további plusz kötelezettségek, még ha észszerűeknek is tűnnek statisztikai szempontból, azt nem tartjuk célra vezetőnek, és ez nem tudunk hozzájárulni. Úgy gondolom, hogy a gazdálkodóknak gazdálkodóknak kell maradniuk, és a az, hogy a tagállam most akar, akar akciótervet vagy nem, azt maguknak kell kitalálni. nézzék meg az ilyen javaslatok gyakorlati hatását, hogyha most több alatt áll rendelkezés, az még nem jelenti azt, hogy többet tettünk volna a klímáért, klímavédelemért. Részletesen meg kell nézni, hogy az rendelkezésre álló adatokból tényleg a politikát tudjuk-e majd folytatni, amit akarunk. Ha megnézzük a nemzetközi szerepet, nemzetközi helyzetet, akkor látjuk, hogy mindig vezető szerepünk van. Az eddigi garanciák érzésünk szerint kevesek, mi nem akarunk plusz kötelezettségeket sem tagállami, sem mezőgazdasági szinten megtartjuk a jelen ígéreteket, betartjuk a jelen szabályokat, de tovább ennél politikailag nem tudnak velünk lépni. Köszönöm, elnök. Köszönöm. A liberálisoknak adok most szót. Reimers azt mondja, képviselőt, ha jól tudom. Igen, ugye? Igen. Igen, ezt képviselem az árnyék jelentéstevőnkkel. Röviden annyit szeretnék mondani, hogy mi is benyújtottunk módosítókat, amelyben nagyon fontos az önkéntesség a Dörbenen túlmenő dolgokban. Természetesen támogatjuk a Dörbeni tervet, támogatjuk azt, hogy igenis tovább kell lépni EU-s szinten. Azt is gondoljuk azonban, hogy túlmegyünk a célon, hogyha ezt kötelező érvényel tesszük, mindenképpen önkéntességre van szükség, hiszen egyik oldalról az a helyzet, hogy az erdészet tagállami eh, szubszidiaritási körbe tartozik, másik oldalra azt is látnunk kell, hogy a mezőgazdaságban már így is úgy is hatalmas adatokat halmoznak fel. Ehhez hozzá kell még tennem azt is, hogy eh, a bizottsági adathalmazok eh, gyakran az vezetnek, hogy aztán akkor a személyzetét is megnövelik ott, és a költségeket is megnövelik, hogyha azonban ezt komolyan vennék, akkor ezeket feldolgoznák, kiértékelnék, hogy valamit levonjanak ebből, ezen túl azt is meg kell, hogy állapítsam, mint gazdálkodó, hogy sajnos, hogyha a tagállamokra rónak kötelezettséget arra, hogy adatokat gyűjtsön, az minden egyes esetben magákhoz, a gazdálkodókhoz jut el, tehát nekik kell ezeket az adatokat előállítani, a gazdálkodó viszont gazdálkodjon, termeljen élelmiszert, és így tovább, és nem szabad, hogy a, a erre rendelkezés álló idejét, vagy a szabad idejének egy részét azzal kelljen eltölteni, hogy adatokat gyűjtöget. Ez túl nagy követelmény, és hatalmas európai frusztrációt vált ki Röviden ennyit. Másik oldalról örülünk előre és a további vitáknak, és úgy gondoljuk, hogy kompromisszumra jutunk itt majd. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszönöm eh, szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadónak is az ismertetés. Jó hallani, eh, hogy kompromisszumra juthatunk, de lát Eddig csak azt látom, hogy teljesen mások az álláspontok. Hát így érdekes lesz kompromisszumra jutni. Azokat az... Csodálkozom az érveken, amiket hallok például a termőföldek legelők számbavételével kapcsolatban. Minden kollégának hadd mondjam el, hogy nagyon nehéz megkapni eh, ezeket az adatokat. Például az ICCP jelentések világosra teszik, hogy minden tagállamban nehézségek vannak eh, még részletesebben kéne megadni, mint amit most az Európai Bizottság kér. Eh, sok információ van az ICCP szabályokat állított fel, technikai szabályokat, óriási teher lenne ez a gazdáknak. Nos, ez az év szerintem itt nem stimmel. Ami a Durbani mm, egyezmény megegyezés illeti, nem kötelező a beszámoló. A fejlődő országoktól azt kérjük, hogy minden kibocsátásról számoljanak be. Biztosak lehetünk, hogy 2020 után, hát reméljük, hogy 2015-ben sikerül megállapodni, Európában is nemzetközileg kötelező lesz az adatok megadása. Biztos fontos, hogy mi is meg kell adjuk. Várhatunk, addig még 2020-ban muszáj lesz, vagy már korábban koordinált akció mellett dönthetünk. Szerintem jobb a második Nemzetközi kötelező hát Most a fejlődő országoktól kérjük, hogyha a plazba részt vesznek. Furcsa, hogyha mi nem tennénk. Ami az akciótervet illeti, ez is része a javaslatnak, ott is úgy látjuk, hogy a LULUCEF a 17 százalékát jelenti az üvegház hatású gázok kibocsátásának. A Lulucef szektornak is csökkentenie kell nyilvánvalóan a kibocsátást. Jó lenne, hogyha betekinthetnénk abban, hogy milyen irányba megy ez nem nagyon ambiciózus terve az Európai Bizottságnak. Szeretném, hogyha ambiciózusabb lenne, ilyen értelemben módosított is fogok benyújtani. Két kis téma, amiről nem szóltak, mert ez politikai vita arról, hogy a LUCF merre tartsom. Remélem, hogy sikerül előre Tehát két ö, kisebb kérdés, a biomassa. Itt a kettő számolás ö, meg kell akadályozni. Nulla ö, emissziónak veszik, ö, de hogyha egy erdőt ö, kivágunk, akkor lesz kibocsátás. Ezt a Lulusz kell ö, beleszámolni. Végül ö, pedig van más fontos terület is, ahol van kibocsátás. Az EU a mocsarak jó lenne, hogyha a mocsarak kibocsátás is kibocsátását is figyelembe vennénk a nemzetközi számolásokba. Bele kell ezt is számolni, azért, hogy az UNF ICCP-nek adott statisztikába ezt is belevegyük. Csak olyan érveket lehet felsorakozni, amelyek tényleg érvényesek. Köszönöm. Rosbach kolléganő Jövőre szól helyette. Ja, det gør jeg. Jeg er stedfortræder for Julie Görling. Um. Köszönöm szépen. A Julie Görlinget képviselem. Mielőtt itt leírt felolvastam azt, amit felírtam, szeretnék egy kommentát fűzni a dolgokhoz. Önök is tudják, hogy itt az Európai Parlamenten belül nagyon gyakran irreális szabályokat hozunk létre, sőt, utopista szabályokat, amit a mezőgazdászokat terhelnek. Amit az ALDE kollégáink mondtak néhány perce, ugyanerre utal. Az, hogy a mezőgazdasági, a legelő területeket és a művelhető területekről bejelentést tegyünk. Ez egyszerűen ezek a szabályok, ezek utopisták. Most a Judy Garland helye által mondottakat szeretném ismertetni. Köszönjük a bizottságnak a munkáját, és mindenképpen ez a téma, ez egy fontos téma, ami a közös mezőgazdasági politika vitájához vezet vissza. Vannak bizonyos fenntartásaink a jelentéssel kapcsolatban, mert úgy gondoljuk, hogy a bizottság eredeti javaslata és amit ma ide tesznek elénk, messzebb mutatnak, mint a dörbeni szövegek. Ezért gondoljuk úgy, hogy ez a szöveg ez utópista és túlzottan ambiciózus, legalábbis túl gyorsan kíván haladni, és meghaladja azokat a célokat, amiket el tudunk fogadni. A földterületeknek az ilyen felhasználása nemzetközi szabályokat kell, hogy kövessen, mert ha nem, akkor két egymással párhuzamos rendszer fog létrejönni. Ez pedig irreálisan sok munkát fog adni a tagállamoknak azokkal szemben, akik nem vállalják fel ezt mi szerintünk a tízes cikk nekünk elegendő. A bizottság próbál az ellenkezéről meggyőzni, de mi úgy gondoljuk, hogy ez igenis egy további elviselhetetlen teher lesz a tagállamoknak és a mezőgazdászoknak is, anélkül, hogy valami többletet nyernének ezzel a kettes pillérnek megfelelő ö, ö, számvitelt kellene vezetni, plusz egy ökológiai számvitelt, e, elszámolást. Nem hiszem, hogy a nemzeti terveket módosítani kellene. Éppen ezért az árnyék jelentéstevőnk olyan javaslatokat fog tenni, amik a kompromisszumot szolgálják. Ezeknek a módosítóknak a célja, hogy csökkentsék az egyes tagállamokra háruló terheket, többek között úgy, hogy az akciótervek rugalmasabbak legyenek, és a bizottság beavatkozási terét csökkentsék. Görling asszony, amikor erről már beszéltünk még júliusban, elmondta, hogy a delegált aktusok tekintetében a bizottság túl messzire megy. Itt két olyan pont van, amit véleményünk szerint a normál jogalkotási akcióban kell kezelni, nem pedig a komitológia keretében. Köszönöm. Most meghallgattuk így az összes árnyék jelentéstevőt, és rátérünk a többiekre. Krisztián Krász, Tár Hírna, Kukovics kolléganő, Szalókákis kolléga, Szaluszkis kolléga, Pródi kolléga, Kánc Ferenc, Sofia Ronki, figyelnek, kolléga, és Péter Lézvel. Ezek a hozzászólók következnek. Kihagytam valakit? Nem? Jó. Akkor kérem, hogy mindenki kettő percben szóljon hozzá, különben nagyon elszalad az idő. Klász kolléganő, Köszönöm. Igen, Erről lehet órákat beszélni, de arra utalnék, amit, amire Rosszpa kolléga is utalt, és másik kolléga is. Dörbenben megállapodtunk arról, hogy 2013 tal az erdészetet is felveszük kötelező jelleggel, aztán most jön a bizottság, és bevonja a mezőgazdaságot is. Ez plusz bürokráciát jelent, versenytorzulást, és hogyha emlékeztetetek mindenkit arra, hogy ezeket az adatokat is fel kell dolgozni, különben ebből nem lesz eredménye. Tehát több lesz a bürokrácia, és ezt nem szabadna tagadni. Aztán nemzeti akciótervek az zöld területek fenntartásáról. Nos, Jelen pillanatban a kap reformja zajlik, és itt komolyan igyekeznek kialakítani megvalósítható célokat. Jó lenne, tehát ezzel a greeninggel is foglalkozni, ahogy a bizottság javasolta. Még valamit az erdészetről hadd mondjak, és az erdőgazdálkodásról mindenképpen jó, hogy a klímaprotokoll ezzel is foglalkozik. Másik oldalról az erdőt úgy is kell látnunk, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás önmagában is haszon, hiszen ugye megköti a széndiokszidot, és ha ezt fenntarthatóan teszik, akkor az erdő sikere nagyobb, jobb. Tehát, hogyha ugye nem tartják karban az erdőt, akkor ugye a fák kiszáradnak, stb. De hogyha tartós termékeket dolgozzuk fel a fát, akkor ezt is úgy bele kell vonni ugye az elgondolásokba, valamint a fa energetikai felhasználásán is el kell gondolkodni. Tehát több dolog van, amit itt még a gondolatokba bele kellene venni. Nagyon lényeges, hogy ezt is végül felköszönöm. Hittem kolléga. E, dziękuję bardzo. E, nie ulega wątpliwości, że sektor e, z użytkowania gruntów i zmiany ich... Köszönöm szépen. Kétségtelenül a földhasználat és a földhasználat változása fontos a tagállamoknak. Mindazonáltal lehetne az eredményt egy kicsit finomítani a bizottsági javaslathoz képest. Tehát vannak olyan intézkedések, amiket nem kellene kötelezővé tenni, hanem önkéntessé tenni. Egy egyes kollégák mondták Dörbenben, ott még nem voltak kötelező rendelkezések, hanem hogy bizonyos dolgokat be lehetne vezetni, és a tagállamok eldönthetnék, hogy akarják-e vagy sem, és milyen mértékben tehát szeretnék rámutatni néhány megfogalmazására a bizottságnak, amelyek úgy tűnik, hogy problémásak. Például a tagállamoknak akciótervet kell készíteniük a kibocsátás csökkentésére, olyan, amit a földhasználatból következik. Nem tudom, hogy miért akarja a bizottság utólag javasolni. Ez egy országok önkéntesen készíthetnek ilyet, és hogyha az országok akarják, meg akarják mutatni, hogy ők tesznek eh, valamit, vagy nagyon sokat tesznek a kibocsátásért, akkor ezt alkalmazzák. Mert az ipar eh, generálja a kibocsátást, és a tagállamok is akarják csökkenteni a eh, kibocsátást. A bizottság pedig delegált aktusokat is javasol. Szerintem ez nem jó, mert ez is befolyásolhatja a döntéshozatali eljárást is. Másik dolog, hogy a a, a mocsaras területek és a legelőkről származó mm, kibocsátás megtakarítása. Valamennyien aláírtuk a kiotói jegyzőkönyvet, és tudjuk, hogy mit kell ö, ö, erdő alatt érteni. Most, hogyha ezt megvállaljuk a ö, lakott területekre, akkor ez nem jó. Különösen akkor nem jó, hogyha más kis országokban például az erdők ö, tulajdonképpen a nemzeti vagyon képezik, például Máltán és más Tehát az erdő más követel egy ilyen országban, mint mondjuk Lengyelországban. De ezek az országok is nagyon sokat tesznek a kibocsátások csökkentéséért. Tehát ezt valamilyen módon el kellene ismerni. Tehát vélemény szerint engedményeket kellene tenni azon országoknak, amelyek más módon csökkentik a kibocsátásokat. Következő hozzászóló. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Iepriekš gan jūs nosaucāt drusciņu citu runātāju secību. Paldies. Köszönöm szépen. Mielőtt említették az egyéb más hozzászólókat, de köszönöm a szót. Köszönöm a nagyon jó munkát, amit eh, Káden eh, kollégánk végzett. Mindenképpen nagyon hasznos hogyha a zöld területeket és a legelőket is számba vesszük. Hallottam pozitív dolgokat ezzel az elszámolási rendszerrel kapcsolatban, és a tagállamok lennének ezért felelősek, nem pedig maguk a gazdálkodók. Ez az, amiről ugye ma is itt beszélünk. De végül a kérdés az az, hogy hogyan fognak a hatóságok adatokhoz jutni természetesen ugyanazoktól a gazdálkodóktól, akiknek egyéb administratív terheik is vannak. Ez nem fog problémát jelenteni a nagy gazdaságoknak, amelyeknek számítógépesített számviteli rendszerük van, de mi lesz a kicsikkel? Ezért én azt javasolnám, hogy ez egy önkéntes elszámolás legyen a tagállamokban, hogyha akarják és akarnak előnyöket szerezni ebből és általában ugyancsak azt javasolnám, mint ami a kiotói protokollban jegyzőkönyvben szerepel, hogy a zöld területek és a legelőkkel való elszámolás önkéntes legyen. A másik dolog, hogy milyen információk fognak problémát hozni az Európai Uniós intézményeknek, mert esetleg nem lesz, fel kell dolgozniuk ezeket az adatokat. Az adatfeldolgozást is kiegyensúlyozottá kell tenni, nem szabad, hogy túl sok információt küldjünk, olyat is, ami nem szükséges az adatfeldolgozáshoz. Kukovics eh, eh, Köszönöm. Mindenképpen nagyon ambiciózus célokat eh, láthatunk itt. Ezek közül sok realisztikus, de véleményem szerint van olyan is, ami nem. Mindenek előtt oda kell figyelni arra, hogy itt ne, tizedesekkel dolgozzunk, hanem megfelelő számokat, tehát például tonnában számolni szerintem a dolgokat igyekszünk itt mindent valami észszerű szabályzási keretek közé hozni, és ez azt jelenteni, hogy ez az ágazat itt kötelező érvényű lenne, kötelező érvényű szabályok alá tartozna. Nagyon lényeges lenne az is, hogy egy időbeli korlátozást is bevezessünk, és hogy gondoljunk a kihatásokra is el kell gondolkodni azon is, hogy ez milyen plusz terheket jelent. kérdés az, hogy jó-e, hogyha az erdők kiterjednek a mezőgazdasági területekre, vagy nem. Következő is. Köszönöm szépen, elnök úr! Eh, nagyon sajnálom, hogy eh, nem eh, rendelkezünk a földmegőrzési irányelvvel, amit a tanács alá írt. Az miért? Azért, mert a föld, a talaj egy konkrét állandó forrás, és nem szabad eltérnünk itt a nemzeti kompetenciáktól. Ami a kibocsátásokat jelenti, hogy a, a talaj milyen üveghatású gázokat bocsát ki, egyszerűen nem veszünk tudomást magáról erről a koncepcióról. Remélem, hogy ez a koncepció egyébként komolyan figyelembevételre kerül majd a jövőben. Továbbá rendelkezünk a szatellita műholdas adatokkal, ezek az adatok még pontosabbak lesznek attól kezdve, hogyha meg lesz a GMS rendszerünk, ami, és ez mindenhol kiterjesztése kerül. Tehát nem a mezőgazdászoknak kell majd ezeket az adatokat szolgáltatniuk, megtehetik, hogyha ö, akarják, hogyha ezekre az adatokra támaszkodnak. Tehát a GMS rendszerrel kapcsolatban pontosan látni fogjuk, hogy egy erdőben például mennyi szén kerül lekötésre, hogyha azt jól kezelik. Tehát meg lesznek a szatellit, tehát a műholdas adatok, és meg lesznek a helyszíni adataink is. Egyébként eh, például a pilóta nélküli eh, repülőgépek, automatizált repülőgépek, amik eh, nagyon alacsony szállan szálva tudnak készíteni légi felvételeket, és pontosítani tudják ezeket a műholdas felvételeket. Tehát nem arról van szó, hogy a mezőgazdaságot fogja agyon nyomni ez a nagy teher, azok az új feladatok úgy kell megoldanunk ezt, hogy a mezőgazdászok képesek legyenek hozzájárulni ehhez a tevékenységhez, aminek az a célja, hogy a környezetet és az élőhelyeket megvédjük. Köszönöm. Következő hozzászóló. Nekem is nehézségeim vannak ezzel az egésszel, hogyha ugye a széndiokszid kérdéssel foglalkozni akarunk, akkor ezt komolyan kell venni, nem mondhatjuk azt, hogy ez vagy az nem működik. Az, hogy ennek az egésznek nincs bürokratikus kihatása, azt nem hiszem el. Én magam is gazdálkodó vagyok, és meghívom az előadót és az árnyék előadókat, és a elnök urat is elviszük természetesen, csak 200 kilométerre van innen, és majd megnézzük, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy kitöltsük a, a, a nyomtatványokat. A légi felvételek nagyon jók a légi felvételek, de hát ugye a fák csak túlnőnek a határon, és akkor hirtelen kisebbnek tűnik a területem a kép alapján. Azonban a az ingatlan nyilvántartás alapján készítették a mérést, és valójában kisebb, szóval már fél lábbal börtönben vagyok. Meghívom önöket, akkor jó kis férfi bulit csapunk ott, majd aztán meglátjuk. Az, hogy valaki azt mondja, hogy ezeket a szabályokat kötelezővé kell tenni, hogyha már megvannak a szatellites fotók, és hogyha itt az egyes hektár alapú felhasználások mit jelentenek pontosan? Hát a bizottságnál ugye diplomás agrármérnökök dolgoznak, hogy tudják, miről beszélnek, és hogyha ezt, erre mi vonatkoztatjuk a keresztmegfelelési szabályokat, akkor meglátjuk ezt a területi prémium kiszámítást. Nos, én magam azt mondhatom, hogy legyen kötelező, és akkor Írország és Portugália és és akkor nekik is meg kell csinálni ezeknek a kollégáknak is. A kérdés azonban az, mit csinálnak ezekkel az adatokkal. Tegnap itt a téren a gazdálkodók azt mondtak, hogy a belterjes tejtermelés 8000 liter ugye tehenenként az elfogadhatatlan, a 4-5 ezer lenne a megfelelő. Jó, hát rendben, erről beszélhetünk. De ez azt jelenti, hogy hogyan ennyi tejet iszunk, akkor kétszer annyi tehenet kell tartanunk. Mit csinálnak itt a rendelkezésre álló adatokkal, ezt szeretném tudni. Ezt mindenképpen meg kellene vitatni. Én nem zárkózom el ezzel az egész előtt, de hogy azt hiszük, hogy az egész önkéntes alapon majd szépen működik, az nem igaz, ha a bizottság elvégezte a munkáját, akkor a tartományoknak is el kell végezni a munkáját, és akkor a, ők majd akkor megmondják az erdésznek, hogy hány fa áll, hány tölgy áll a adott területen, és így van. egészen elfeledkeztem a Időről, de azt, amit említett, hogy elvisz minket a mezőgazdasági üzemébe, azt mindenképpen vegyük fel a jegyzőkönyvbe. Pokornyom következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is feljegyeztem, hogy meghívást kaptunk a farmra. Én teljes mértékben egyetértek Kárlal, Tehát teljes mértékben egyetértek Karlal, tehát most nagyon gyorsan fogok beszélni. 90 és 2006 között 275 hektár talaj lett kevesebb, mert egyszerűen iparosítottak, erózió érte ezt a talajt. Tehát azért itt van oka annak, hogy jobban kellene gazdálkodni a földterületekkel, a földnyilvántartást is jobbá kell tenni, és nekünk jogalkotóknak az a feladatunk, hogy megnézzük, hogy milyen gazdasági hatása van azon jogszabályoknak, amiket mi elfogadunk. Meg kell nézni, hogy administratív szempontból mit jelent mindez, ahogy Karl is mondta. Mit jelent ez azok számára, akiket ez érinti? Európának olyan képe van, amit nehezen tud elfogadni az állampolgár, jár, mert rendkívül bonyolítjuk a dolgokat, mert komplexen kezeljük, mert normatívak vagyunk, és a jogszabályunk sok esetben többletadminisztrációt jelentenek, és erre igenis nagyon oda kell figyelnünk nekünk jogalkotóknak. Felelősek vagyunk-e arra a tekintetben, hogy az állampolgár milyennek látja Európát. Tehát fel kell gyorsítanunk az átmenetet a szénmentes gazdaság irányába. Nagy a tét, Európa továbbra is a legurbanizáltabb térsége a, a Földnek, tehát ezen dolgoznunk kell. Én mindenképpen a progresszív eljárás mellett vagyok, hogyha ez koherens, azokkal a szabályokkal, definíciókkal, amelyeket Dörbenben fogalmaztak meg, és általánosabban fogalmazva, hogyha azok a definíciók, szabályok, amiket az Unió megfogalmaz, azok kompatibilisek és koherensek az egyéb nemzetközi szabályozásokkal. Köszönöm. Very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon érdekes volt hallgatni a vitát, és azt, hogy a nemzeti tapasztalataink és kilátásaink milyen mértékben tükrözik a véleményünket, és nem igazán meglepő, hogy amikor az ágazatról beszélünk, a föld használatról, hogy a földet is különböző módon használjuk az egyes tagállamokban, és az ipar is különböző módon használja ezeket, csak úgy, mint az erdőket. És ez természetesen természetesen nagyon fontos kérdéseket vet fel mert az erdészet, az erdőgazdálkodás egy nagyon e, nagy terület, gazdaságilag, szociálisan, és ugyanakkor az erdőgazdaság sokat tehet, amikor a, az üvegházhatású gázok kibocsátásáról beszélünk, tehát hogyan használjuk fel a legjobban. Az igazi kihívás az az, hogy megvan-e az a tudás, amivel ezt meg tudjuk tenni, és nagyon különböző ismeretek vannak, és nagyon sok esetben ezek helyi szintű ismeretek, ismeretek. Ezért személy szerint engem nagyon aggaszt a bizottsági szövegnek egy jó része, hogy akcióterveket kell értékelnie a bizottságnak, a bizottság tegyen ajánlásokat. Egy kicsit jobban elemezhetnék azt, hogy mi lenne a legjobb módja hogy ezt a potenciált minden egyes tagállamban megfelelően kihasználjuk. Szerintem jelenleg ez nem valósul meg. A második dolog, és azt hiszem, hogy Karl Heinz nagyon jó példákat mondott, hogy milyen kihívásokkal állunk szemben az adatok tekintetében vannak megbízható adataink, kevésbé megbízható adataink, és vannak olyan adataink, amik egyáltalán nem megbízhatóak. És fontos lenne az adatokra támaszkodni, amik valóban megbízhatóak mert hogyha nem ezt tesszük, akkor sokkal több rosszat fogunk tenni, mint amennyi jó származna ebből az egészből, és a klímaváltozás elleni küzdelem visszajára fordul. Tehát azt mondanám, hogy most ö, hagyjuk ezt az egész dörben nem dörbent, hanem, és ne legyen kétféle adat, az egyik az uniónak, és a másik az egyéb célokra. Peter Lize. Köszönöm szépen és köszönöm mindenkinek ezt a vitát. Mindenkivel egyet értek, aki elmondta, hogy igenis nagyon óvatosan kell eljárnunk, ha a bizottság azt mondja, hogy nincsen plusz ter a gazdálkodók számára. Nos, az összegében nekem nem elég, ezért nyújtottam be a 79-es módosítót, és mindenkit arra kérek, hogy támogassa ezt, és megkérdem a bizottságot is, hogy ezt el tudja fogadni. E, és akkor minden e, gazdálkodó, aki plusz terhet kap, az hivatkozhatna erre. Az EICOT érvelését támogatom, a kettős számolásnál tényleg oda kell figyelni, az ETS-ben a biomassa ugye nullás faktorral van benne. Lehet, hogy ezen is változtatni kéne valamit, nem tudom de mindenképpen foglalkozni kellene ezzel a gondolattal. Hosszú távon csak az lehet ugye a célunk, hogy a gazdálkodók, akik ugye fontos szerepet játszanak, őket is bevonjuk ebbe az egészbe. Úgy gondolom, hogy azt látni kell, hogy a gazdálkodók már most is nagyon fontos tevékenységet végeznek a klíma érdekében, mm, és ezzel tényleg veterinás haszon származott, amit Szeklász is elmondott, a bizottságot is, bizottságtól is véleményt kellene kérni. Én is úgy gondolom, hogy egy fenntartható, fenntartóan karbantartott, fenntartóan karbantartott erdő jobb a klímának, mint egy csak úgy egy hagyott erdőt eltől, vagy egy ilyen ős erdőszerűség. Szóval tényleg szükség van az erdőgazdálkodásra, és én azt szeretném, hogy ezt a témát kössük össze Csolos úr javaslataival, annak érdekében, hogy tényleg koherens választ kapjunk a végén a kérdésre. Köszönöm. Bizottság következik. Heszka Olsen úr kérem három perc. Bennivel van még egy fontos jelentésünk. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a megjegyzéseket, köszönöm az élénk vitát, ami eddig zajlott, és a sok módosítási javaslatot. Világosak, és az összes aggályt figyelembe fogjuk venni hogy nagyon egyenesen fogalmazzak a gazdákra való terrel kapcsolatban. Igen, a 77-es módosítót tudjuk támogatni. Az anekdotát, had, egy, mondjak egy anekdotát Dániából. 2001-ben csatlakozott önkéntesen ez a rendszerhez Dániában. Nem is tudtak erről a gazdák, ha kérdeztem őket. Nem is ö, ö, töltöttek ki papírt erről. Földművelői szervezeteket meg se keresték a gazdák ezekkel kapcsolatban. Az összes adatot már más ö, ö, csatornán keresztül begyűjtöttek. Ö, az egyezmény értelmében. Ezt már legelők mezőségi területek kapcsán, termőfel kapcsán begyűjtötték. Ezeket más forrásokkal ki lehet egészíteni. Tehát azt hiszem, azt mondhatjuk, elég nagy megbízhatósággal mondhatjuk, hogy nem lesz plusz teher a gazdák számára ebből kifolyólag. De van egy második lépés, amikor a célokat megvitatjuk, akkor ez releváns vita lesz, és természetesen vissza fogunk erre térni. Tehát tudom támogatni a 79-es módosítót. Mint ahogy hajlottuk Arszénsz úrtól is az elején, ez technikai kérdés. Ö, ö, Tavaly történt egy döntés. Sok módosító közelebb áll a Darmani döntéshez. Mi, az Európai Bizottság arra gyanakszunk, hogy ez nem lesz, nem lesz lehető így eljárni. ami a fa termékeket illeti a 235-ös, 236-os, 323-as módosító ellenébe megy nemzetközi egyezményeknek, amelyeket aláírtuk, tehát kérem, hogy ezeket fontolják meg még egyszer. A 233-as irányába indítanál bőnöket, és ez plusz jelentéstételi kötelezettséggel járna. Megpróbálok világos üzenetet megfogalmazni. Ez nem politikai kijelentés, hanem egyszerűen koherensététel. A mezősági beszámoló tényleg az egyik nagy kérdés. Egyes tagállamok megteszik, mások kislekednek. Az egyezmény értelmében teszik, akik teszik. Politikai döntés kérdése, ez önökre tartozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és végül Nem. Előtt egy kérdésem lenne, Klasz úr. Machen. Oder ist es jetzt ganz dringend? Ich würde sonst Berichterstatter Most az előadónak adnék igazán szót, nem tudom, hogy ezt most kell azonnal megtenni, vagy nem. Az előadója szót elt. Köszönöm szépen minden kollégának az érdeklődést. Azt hiszem, hogy nem árnyék félelmek, fantóm félelmek alapján kellene döntenünk. Az Európai Unió tagállaimai számára már nem új ez a gyakorlat. Három tagállam már végzi, megvan a Dán gyakorlat, nem jelent terhet a gazdák számára. A az erdőtulajdonosok azt mondják, hogy ez plusz teher. Nem, ez már kötelező. Most csak a mezőgazdasági részről beszélünk. Szívesen elmennék Slánce úr gazdaságát megtekinteni, de ez a beszámoló megírását egyáltalán nem befolyásolja. Nos, miről van is itt? Miről is van itt szó? Arról, hogy nyilvánvalóvá, nyilvánvaló megtakarítások lesznek-e. Gazdasági előnyt hoz -e ez a tagországok számára, vagy sem? Hübner asszony, köszönöm szépen a megjegyzéseket. Talán tudja, hogy a lengyelországi adatok mit akarnak Lengyelország majdnem egy ot fogja megtakarítani a kibocsátások terén, amin beszámol. Olaszország is. Olaszország két ot majdnem az ipari kibocsátásból. Ez pénzt jelent, hogy másról ne is beszéljek. Ezért, ha úgy gondolják, hogy segíteni akarják az országukat és a lakosaikat, akkor hadd mondjam el, hogy most senki a mezőgazdasági ágazatban gond, nem, most már senki nem gondolja úgy, hogy ez plusz terhet jelentene. Ezt már megvitattok. Tévesen azt hitték a mezőgazdasági ágazatban három hónappal ezelőtt bárki most megkérdezi a gazdákat, nyilvánvaló, hogy ez nem áll. Nos, mi az igazság ezek a sor? Vannak rejtett megtakarítások. Továbbra is maradjanak rejtve? Ez pénzbe kerül az országainknak, ha így folytatjuk. Nos, ez a kérdés. Erről kell dönteni. Köszönöm. Kriton. Köszönöm, Kriton. Nagyon köszönöm. A Környezetvédelmi Bizottságban október 10-én szavazunk a jelentésről, és valószínűleg 2013. januárjában, de ez még csak ilyen előrejelzés a plenárison. Köszönöm szépen. Tovább lépünk a Perello jelentésre a zajvédelmi intézkedések előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincsen sok időnk, tehát nagyon röviden fogok szólni. Mint ahogy tudják, bemutattam egy jelentést a szakbizottságban, utána 80 módosító született, a legtöbb elfogadható, ezt hadd mondjam el most azonnal. Miért? Azért, mert ez még, jav, még javít a szövegem. Vannak egyes módosítók, amelyek nem fogadhatóak el. Miért? Azért, mert megakasztja a gépezetet. Itt például a tizedik cikk szintjén. Itt kompromisszumokat kell találni, de azt hiszem, hogy nem lesz nagy probléma. Néhány konszolidált a negyedik cikk például, amelyek egybe szerkesztett módosítók, úgy általában elfogadhatóak. Azt hiszem, hogy részletesebben, alaposan el kellene olvasni a bizottsági szöveggel kapcsolatos módosítókat, az előadó módosítói. Már az ötödik cikkben és a hetedik cikkben világosan kimondjuk, hogy mi az érdekelt fél. A tizedik cikkben ezért pontosítottuk, hogy mi az érdekelt felek joga az ellenőrzésben. És ö, beszélünk arról, hogy ö, mi a teendő zaj esetén. Alternatív szöveget javaslunk az Európai Bizottság szövegével szemben. Nem lenne abszolút ellenőrzési jog, csak lehetőség a vizsgálatra. Ezt kapná az Európai Bizottság. Egyesek azt javasolják, hogy teljesen töröljük ezt a cikket. Nekünk kicsit kiegyensúlyozottabb az álláspontunk. teljes törlés nem lenne jó dolog, mert akkor űr keletkezne. Egyes elemek megvizsgálandók jogi szempontból, főleg a bizottság kompetenciával kapcsolatban. Hadd adjak néhány példát, és talán a bizottság erre tud válaszolni. Mert jogi szempontból némi kételjem maradt. Gondolok itt a területrendezésre, 66-os, 67-es, 84-es, 71-es módosítók Janok Levis asszonytól, ahol is azt javasolja, hogy módosuljon a decibelben mért, zaj, mérési módja. Nem tudom, hogy ezt mennyire fogadhatjuk el. Szeretném pontosítani, hogy itt van egy javaslat, vagy ez a javaslat már létező irányelvet módosítana. Van egy rendeleti tervezet, ebből lehetne ö, irányelv is. Tehát ez a javaslat kiegészíti azt, ami már létezik a 2002-es jogszabályra gondolok, a zajvédelemről. Gyakran összekeverik a dolgokat, mert nem arról van szó, hogy a zaj mérésén változtassunk. Vonatkozik ez az érintett felekre is, mert technikai fórumról beszélünk itt, máshol, részvételi fórumról. Legyünk pontosabbak. Azt kérem, hogy világosan különböztessük meg a dolgokat. Elképzelhető, hogy egy ö, van egy szervezet, amely a repülőtér környékén élőket tömöríti, ő, tőlük nem várható el szakvéleménye pontosabban kell tehát fogalmazni a zaj mérésével kapcsolatban. Nagyon elővigyázatosnak kell lenni az egyes és kettes melléklettel kapcsolatban is. Van olyan javaslat, hogy ezeket töröljük. A jelenlegi érvényes zajfelmérés irányelvre utalnak ezek. De szerintem ez túlságosan korlátozó. Itt nem ellenmondó elemekről van szó, hanem két irányelvről, amely kiegészíti egymást. Pontosítani kell, hogy nem általában a zajról van szó, hanem arról a zajról, ami a repüléssel függ össze. A ö, repülőknek a felszállása és leszállásával. Ezt ne felejtsük el, különben a mellékletek lényege mellett megyünk el. Általában, mint mondtam, a javaslatok a jó irányba mennek. Hát ö, nekünk csak véleményt kell mondani, de ez egy 80 módosító a sok. Egy ö, véleményezendő véleménnyel kapcsolatban. Ányek jelentéstevők és mások is nyújtottak be módosítót. Köszönöm szépen az erőfeszítéseket. Hadd mondjam el újra, hogy szívesen fogalmazok meg kompromisszumot, meg fogom keresni önöket kompromisszumos, egybeszerkesztett javaslatokkal. Ezzel, ezek után meglátjuk, hogy hogyan tudunk haladni. Most pedig, mint ahogy az előbb mondtam, szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan látja ezeket a módosítókat, amelyekről szóltam, jogi szempontból elfogadható-e vagy sem. Ennyi. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most következnek az árnyék jelentéstevők. Krisztekász, tessék. Nagyon köszönöm. Köszönöm a előadónak azt, hogy ilyen pozitívan értékeli a módosító indítványokat, és vissza is adom a bókot egyből, az alap is nagyon jó. A kérdés továbbra is az, hogy rendeletet vagy irányelvet akarunk. Én rendelet mellett szólok, hiszen ez közvetlenebb végrehajtást biztosít. Hölgyeim és uraim, a közlekedésből származó zaj megoldandó kérdés önök is észreveszik, eh, ha belenéznek az e-mailjeikre, nagyon sokakat foglalkoztat ez. Foglalkoznunk kell nekünk tényleg ezzel a kérdéssel, hiszen a zaj terhelés eh, komoly probléma, ez mérhető decibelben is, de hogy ez hogy hat az emberekre, és ezt hogy eh, érzékelik, ez kevésbé mérhető, igazából a nagy zajhoz ugye nem lehet hozzászokni, és azt akarják az emberek, hogy egyszer meghallgassuk a véleményüket ezzel kapcsolatban. Örülök, hogy ez mindenki számára fontos, és a reptérüzemeltetők és a légitárságok számára is fontos, hiszen itt a repülés általános elfogadottságáról van szó. Nagyon sok módosító indítvány van, ahogy láttam. És nagyon sokan foglalkoznak a költséghatékony zaj csökkentés sel. Nagyon lényeges, hogy hatékony eszközök legyenek, ezzel ugye figyelembe vettünk más egyéb tényezőket is, tehát nagyon lényeges, hogy hatékonyak legyünk. Ezen túlmenően a módosítóimban a környezeti zaj 2002-es irányelvre is hivatkozni kell. Itt a környezet és zajvédelem kérdése újra felmerül. Nagyon lényeges, hogy átlátható eljárás legyen, és a polgárok részt vehessenek ebben. A tagállamoknak rendszeresen zajterveket kell készíteniük. Tehát mindaz, ami itt ebben a rendeletben is szerepel, az egyes és kettes melléklet, amit előttünk van a környezeti zajjal foglalkozó irányelvben szintén lefedésre kerül. Így elkerülhetnénk ugye a kettős szabályzást, ha erre odafigyelnénk, és egy egységes lárma értékelési, zajértékelési rendszert is kidolgozhatnánk, ezen is el kellene gondolkodni. A környezeti zajterhelési irányelvben is az áll, hogy a magas környezetvédelmi és egészségvédelmi szint garantálása a közösségi politika része. Az egyik fontos cél ezek között a zajvédelem Tehát csökkenteni kell a zajterhelést, meg kell ezt előzni valahogy. Jó gondolatok ezek, és ezeknek mindenképpen hivatkozni is kellene. Aztán nagyon fontos az is, hogy a helyi hatóságok számára fontos kérdésekkel is figyelemmel legyünk, hiszen ők tudnak a legjobban az adott régió repterének helyzetéről, az ott tendő lépésekről, a zaj terhelés ugye helyi, éppen ezért a helyszínen kell döntéseket hozni. Hogyan lehet a legjobb megoldásokat kidolgozni? Hogy lehet ezekről a legjobb tapasztalatokat levonni? A bizottságnak nem lehet itt tehát döntési joga ebben. ez a ö, ö, lakosság bevonását és hiteltelenné semmivé teszi. Hiába beszélünk velük, hogyha a bizottság aztán majd teljesen máshogy dönt. Tehát egy közvetítési eljárásban bevonjuk ugye a lakosságot, ezt a bizottság nem kell, hogy elvethesse, vagy nem szabadna, hogy elvethesse szerintünk. Aztán regionális szerepe van a légiközlekedésnek, erre is hivatkoztam, de játszanak más régión túlmutató tényezők is szerepet. A repülőgépek zajcsökkentését is elő kell érni, ugye az újak, ahogy jönnek az új gépek, ez csökkent, de ezért ez egy ideig tart. A repülési terveket, időket be kell tartani, hogyha elmegy egy repülőgép, felszáll, abban a pillanatban gondolkodni kell azon, hogy hol, hogyan, mikor fog leszállni. Úgy kell leállítani, tehát, hogy összeállítani a repülési terveket, hogy az mindenképpen időben is a lehető legmegfelelőbb legyen. Totában vagyok annak, hogy ezek komoly célok. Tudom, hogy sok dologgal már most foglalkoznak az akár légi társaságok, a légifolyosók folyosók, kihasználását regionális szinten túlmutatóan kell kiaknázni, megfelelő módon világosan kell meghatározni a le- és felszállási időket. itt a eh, légitársakon túlmutatóan, túlmutatóan kell eljárni, megfelelő koordinációra van szükség. És tudom, hogy itt a légitársaságok részéről sok minden történik, de további lépésekre van szükség ahhoz, hogy még hatékonyabbak legyenek. És hogy az egész eh, koherens legyen. Köszönöm. Köszönöm. Az órára kell néznünk, különben elszalad az idő. Chris Davis képviselő az árnyék jelentést tevetessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben Andrea Zeboni nevében beszélek, akinek el kellett mennie. És csak azt szeretném mondani a szakbizottságnak, hogy Zenoni úr rámutott arra, hogy ez egy vélemény, felelősségünk van ezzel kapcsolatban, és az elsődleges figyelmet arra kell fordítanunk, hogy az egészségre hogyan hat ki a repülőterek zaja. És mit jelent ez egyébként légszennyezési szempontból is? Osztom a jelentéstevőnek a véleményét, a, és azra koncentrál, hogy a zajvédelmet és a környezeti hatásokat a környezeti monitoringgal és kontrollal kell összekapcsolni. Fontos az aktív részvétele az állampolgároknak ebben a munkában, és a zajértékeléshez adatgyűjtésre van szükség, és ezt is objektív kritériumok alapján kell végezni de az alapkérdés az egyes módosítóban az az, hogy ez rendelet vagy irányelv legyen-e, nem ért egyet a jelentéstevővel, és úgy gondolja, hogy a bizottság helyesen javasol egy rendeletet, ami a legmegbízhatóbb és leginkább harmonizált jogalap lenne, aminek útján előbbre tudnánk lépni. És akkor most gyorsan felteszem a saját kalapomat is, és elmondom azon túl, amit Zanoni úr nevében mondtam el, hogy a harmonizált ö, ö, keret, el tudom kodni, hogy a, a szubszidiaritás és az arányosság tekintetében ebből még lehet némi vita. Elnök, köszönöm szépen! Chris, következő hozzászóló, Konik képviselő, Janakudákis. A zöldek itt vannak, nem? Na mindegy. Igen. Én eh, csak ö, eh, környezetvédelmi szempontból voltam árnyék jelentéstevő, a technikai kérdésekkel nem foglalkoztam hajlamos vagyok egyetérteni Krisszel, a koalíciós partnerünkkel, hogy az egészségügyi szempontokat kell néznünk, az állampolgárok egészségét, tehát az ipar, környezetvédelem és a lakosság érdekeit egyszerre kell figyelembe venni. Nagyon örülök, hogy nem egy egységes megoldást keresünk, amit mindenkire rá lehet húzni. Ezért vannak dolgok, amiket még tisztázni kell, például kik az érdekelt felek, és kik azok, akik még szerepet vállalhatnának, vállalhatnak ebben a munkában. Ez szerintem nagyon jól megjelenik a módosítónkba, és remélem, hogy ezt támogatni fogják. Köszönöm, Vilsz asszony. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Napjainkban kaptunk számos elektronikus üzenetet állampolgároktól, akiket azt foglalkoztat, hogy szeretnék, hogyha a, taná- a bizottságnak a terve jobb lenne. Nagyon foglalkoztatja őket az egészségügyi hatás, és bírálják azt is, hogy a zajt kizárólag gazdasági szempontból veszik figyelembe és én nekem is az a véleményem, hogy ezért támogatni kell az állampolgárokat, akik közel laknak az á, a repülőterek között. Az életminőségnek és az állampolgárok egészsége előbbre való, mint a gazdasági szempontok és a bizottság viszont nem törekszik arra, hogy csökkenjen a a zajszint a repülőterek környezetében. Ez csak egy másodlagos célként jelenik meg a bizottsági javaslatban holott előfordulhat, hogy ez nem le, valósul meg abban az esetben, hogyha a repülőterek kapacitását ez negatívan érinti. És Perió kollégánknak a véleménye is ebbe az irányba mutat. Tehát azt javasolják, hogy szüntessük meg a illetve javasolja nekünk, hogy meg éjszakai terminálokat hozzanak létre egy leszálló pályával, amit éjszaka is lehetne használni. Szerintem ez egy nagyon kritikus javaslat, mert szerintem ez nem segít abban, hogy elérjük a kitűzött célunkat. Sőt, ráadásul a különböző módosító javaslatoknál az egészségügy szempontok a fontosak, és ezeket kellene előtérbe helyezni. Alapvetően fontos, hogy a repülőterek szomszédságában élők megkérdezésre kerüljenek, és hozzájárulhassanak a zajszintnek a csökkentésében, csökkentéséhez. Kiegyensúlyozott álláspontot kell elfogadni, erről szólnak a javaslatok. Véleményem szerint a ez nem felel meg annak a célnek és aggodalomnak, amit az egészségvédelmébe ér, ér, tartunk fontosnak. Tehát a fontos természetesen az arányosság, de más képviselőköz hasonlóak, én is úgy gondolom, hogy a négyes meg cikknek a második D bekezdésében nem törölték azokat a szokat, mert a tevékenység korlátozásra kell, hogy az elsődleges választási lehetőség legyen azért, hogy az érintett területeket és a környéken élőket meg tudjuk védeni a légiközlekedésből származó zajjal szemben, vagy zaj ellen ami a tevékenységeknek a csökkentését illeti ezeket mindig regionális vagy helyi szinten kell figyelembe venni. Ezért nem megfelelő ez a javaslat. Ez a különböző tagállamoknak a kompetenciát és csorbítja, és ezt el kell vetni. Ugyanez vonatkozik a tagállamok jogaira is. Én azt szeretném, hogy a, az értesítést azt szüntessük meg, és egy közlemény legyen. Nem szabad csökkenteni a tagállamoknak a regionális köz, az eredmény. Jackie Foster, röviden. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék összetett mondani a jelentéstevőnek a javaslataiért, és csak néhány dologra szeretnék kitérni. Teljes mértékben egyetértek néhány elhangzott hozzászólással. Szerintem ennek irányelvnek kellene lenni. Nagyon erős a szubszidiaritási elem, és a helyi részvételt meg kell őrizni ebben. Ami az érdekelt feleket illeti, ez is felvetődött, szerintem egy kis aggodalmat jelent az, hogy kiket kell érdekelt feleknek tekinteni. Szerintem kell, hogy legyen egy, mindazok, akik választottak, tanácsok és egyebek, és nagyon szigorúnak kell lenni, hogy kik vehetnek részt ezekben a tárgyalásokban. Ami az egészséget illeti, mert ez is egy fontos, az egészséggel kifejezéssel az a probléma, hogy ez nem igazán mérhető. Természetesen nagyon fontos, hogy a lehető legjobb körülményeket hozzuk létre, miközben a működés biztosított és megfelelő infrastruktúra technikai fejlődés legyen, és ezeknek mind kihatások van a zajra, annak pedig az egészségre. Ami pedig a delegált aktusokat illeti, ez is egy olyan kérdés, amiről ugye itt beszélünk, és szerintem a jelentéstevő egy jó kérdést vetett fel a 80 decibellel kapcsolatban. Itt megint hogy most 8-10-9-10-nek kell lennie a decibelnek, ez egy nagyon kényes kérdés, meg kell nézni, hogy mi, mi az a mozgástér, amiben egyáltalán gondolkodhatunk arra is gondolni kell ugyanakkor, hogy a regionális repülőterek nagyon fontosak az infrastruktúráinkban, nagyvállalatok, kisvállalatok vannak, és különböző típusú repülők szolgálják ki ezeket, és az is fontos, hogy az állampolgárok tudjanak utazni. És az ipar az meg elfogadja a kiegyensúlyozott megközelítést, nagyon szigorúan kell eljárnunk, és a tanácsban is úgy gondolom, hogy a jó irányba halad a munka. Tehát még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és lenne, vannak dolgok, amiben egyet lehet érteni, vagy éppen vitatkozunk, de mindenképpen jó vitánk volt a néhány nappal ezelőtt a közlekedési bizottságban, és köszönöm. Köszönöm ezzel megérkeztünk a hozzászólók listájának végére az éjszakai repülési tilalomról is szó volt, ugye, hogy azt a régióban kell eldönteni, ebben azt kell figyelembe venni, hogy mikor ö, fogadják el ezt, ö, és hogyan, hiszen hogyha ezt elfogadjuk, ö, akkor tudni kell azt is, hogy az ajt csak exportáljuk a világ más régióira, ahol nincsenek ilyen szigorú szabályok. Ezt is szem előtt kellene tartanunk. Most ö, a bizottság képviselőjének, Baldwin úrnak adnék szót, ő a közlekedési eh, főigazgatóságnál eh, dolgozik. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy a bizottságnak is lehetővé teszi, hogy hozzászóljunk ez a rendkívül érdekes vitához. Először is köszönöm Andrés Pellaró úrnak, az árnyék jelentéstevőknek ezt a rendkívül ö, átfogó és részletes munkát, valamint az különböző észrevételeket. Igyekszem nagyon rövid lenni. Ö, mert már volt lehetőségünk elmondani a véleményünket, sőt egyes dolgokra már korábban is reagáltunk. Szerintem ami leginkább meglepően kijön ebből a vitából, ez az egészség és biztonsági kérdés, és azzal szeretném kezdeni, hogy a bizottság teljes mértékben érti és nyomon követi ezeket az aggodalmakat. Az állampolgár számára nyilvánvalóan ezek a legfontosabbak, és bármilyen hatóság számára, európai, regionális vagy nemzeti hatóság számára, és ez a kérdés, hogy ez a javaslat hogyan lehet olyan jogi eszköz, ami lehető legjobban figyelembe veszi a biztonság és egészségügyi szempontokat, ami valamennyünk számára fontosak. Ez egy külön ágazatra vonatkozik ez a javaslat, a légiközlekedésre és egy folyamatra, tehát amikor a helyi vagy a nemzeti hatóságok mikor döntenek, akkor mikor dönthetnek úgy, hogy korlátozásokat alkalmaznak. Az a javaslat, amit mi tettünk, ez a különböző döntéshozatali szinteknek az összekapcsolását jelenti, és ezért az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket a biztonsági egészségügyi szempontokat integrálni a megközelítésbe és a nemzetközi eljárásokba is. Ami számunkra kiderült, amikor próbáltuk ezt a dilemmát megoldani, hogy meg kell erősíteni a kapcsolatot a javaslat és a környezeti zajra vonatkozó irányelv között. Egyetértek Rodriguez úrral, hogy ezt a kérdést komplementerként kell kezelni. A tagállamokat kell kérni, hogy ők térképezzék fel a zajt, és nézzék meg, hogy milyen zaj akciótervek vannak, azon az alapon, ami a műszaki zajméréseken alapul. És a jogi eszközünk, ha más oldalról követ, közelítjük meg, ez egy eszköz lenne arra, hogy ezeket az ö, mért eredmények nyomán az intézkedések meghozhatóak legyenek. Ez a ö, polgári légiközlekedési szervezettel is folytattunk tárgyalásokat. Tehát a tagállamoknak kell kitűzniük az egészségügyi és környezetvédelmi céljaikat, ugyanakkor nekik kell megnézni a, a regionális növekedés, regionális fejlődési céljaikat, és akkor van egy folyamat, mi az a lehetséges zaj szinte szabályozó intézkedés, ami még megvalósítható, hogyan segít ez elérni az egyéb célokat, illetve az egyéb célokkal együtt hogyan alkalmazható. Tehát itten az intézkedések kombinációjára lehet szükség. Tehát a, van egyrészt a környezeti zaj irányelv, ami segít kezelni a zaj egészségügyi hatását, és mi inkább a költséghatékonysági szempontot elvet jobban szeretnénk, mint a költséghatékonysági elvet, mert ahogy ezzel felvetődött, hogy az egészségügyi hatást hogyan lehet mérni. Számos egyéb módosítás is van, amelyik ezt az összekapcsolást végzi el az A és a környezeti hatások között. Elnök úr, igyekszem valóban rövid lenni, de még három dolgot szeretnék megemlíteni, amit önök is felvetettek. Az első kérdés az a megfelelő szabályos repülőgépeket illeti. Itt megint csak szabványokról, normákról van szó. A leghangosabb repülők okozzák az aránytalanul nagy zajhatást, amitől szenvednek az emberek. Mit akarunk? Szeretnénk megváltoztatni a definíciót a nemzeti hatóságok számára, amikor vizsgálják a zajkorlátokat, tehát be akarunk vezetni egy olyan definíciót, ami valóban változást hoz az állampolgárok számára, akik a környezetben élnek. Lehet, hogy egy kicsit ez zűrzavarosnak tűnik, de a javaslat azt mondja, hogy mínusz 8 szemben a mínusz 10 decibellel. Ezt úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan költséghatékony eszközt ad a kezébe a tagállamoknak, amivel tudják korlátozni, és ugyanakkor nem sérti azokat a beruházókat sem, akik a repülőkbe ruháznak be. Tehát ez egy eszköz, hogy hogy a hatóságok repülőterenként tudják alkalmazni a korlátozásokat, hogyha ez szükséges. Tehát egy erősebb csökkenés mindenképpen hatékonyosabb, hatékonyabb. A második megkérdés, ami pedig a bizottsági felügyeletét illeti teljes mértékben tiszteletben tartjuk a helyi döntéseket. Nem csenek olyan óhajaink, és ezt még egyszer ismétlem, hogy nem szeretnénk döntéseket hozni semmilyen sem olyan irányba, abban az esetben, hogyha az adott döntések helyi szinten meghozhatóak. Nincs olyan szerepünk, és nem kívánunk ebbe beleszólni. Csak arról beszélünk, hogy eljárásokról beszélünk. Intézkedéseket javaslunk, amivel az átláthatóság javus, javulhat a zajkorlátozás területén. És az egyetlen dolog, amit javaslunk, hogy akkor lépjen fel a bizottság, hogyha ezek az eljárások nem kerültek megfelelően betartásra vagy alkalmazásra. Tehát ez egy minőségi ellenőrzés, de nem a zaj korlátozásra vonatkozó, nem az eljárás végrehajtására vonatkozó. Csak még egy dolgot, ha megengedi elnök úr, ez pedig a delegált aktusokat érinti. Ez is egy olyan dolog. Úgy gondoljuk, hogy a rendelkezéseket lassan, óvatosan kell módosítani, javítani a technológiai változásoknak megfelelően. Tehát mindenképpen szükség van egy gyors döntéshozatali rendszerre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm. Végezetül az előadó kapszót. Tessék. Köszönöm, szépen, elnök úr! Köszönöm a bizottságnak, az árnyék jelentéstevőknek a hozzájárulását a munkához. Sok levelet kaptam, találkoztam az OACI képviselőivel, az OACI képviselőivel, helyi képviselőkkel, valamint érintett személyek csoportjainak képviselőit. Így sikerült részletes jelentést előállítani. Mint ahogy azt már elmondtam, szeretném, szerettem volna pontosabban, hogy lényegében keressenek meg bennünket, de nem így történt, hanem véleményt kell mondanunk egészségügy, környezetvédelem kérdésében. Mert vannak más pragmatikus megközelítések, amelyekre más szakbizottságban, például közlekedésiben kerül sor. De hát itt nem a közlekedés logisztikájával kell foglalkoznunk, hanem azzal, ami lényeg számunkra, egészségügy, közéletél. Köszönöm Klassz asszonynak, Cicánó kollégának a munkáját, az árnyék jelentésevők munkáját. Itt elsősorban az egészségügyre kell koncentrálnunk. Azt hiszem, hogy ö, itt a konszenzus teljes. Nagyon kevés kérdés maradt függőben. Ezeket gyorsan, könnyen el tudjuk intézni például a költséghatékonyság. Köszönöm Klász asszonynak a javaslatait ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, ezek a javaslatok célirányosak. Egyetértek a módosítóival. Zanoni úr és Zanogratis asszony módosítóival is általában minden lehetőség megvan, jó jelentés legyen ebből ami a rendelet, irányelv kérdését illeti, hát ebből nem akarok kázos bellit csinálni. Meglátjuk, hogy melyik irányba dől el a kérdés. A ö, lényeg az, hogy a vélemény minőségi legyen. Jól kell dolgoznunk. Köszönöm. Köszönöm. Végére értünk a vitának. A szavazás október 10-11-én lesz. A Transport Bizottságban november 6, lesz, és valószínűleg a decemberi plenáris foglalkozik ezzel. Az AI téma fontos téma, egészséget érintő téma. Már a koordinátorokkal is beszéltünk erről, hogy nagyon fontos kérdés, ez nagyon fontos ezzel foglalkozni, és a javaslatokban is látni, hogy a határértékekről folyamatosan vitatkozunk, de mindenképpen egy körű alapra van szükség. Úgy gondolom, hogy itt még hatalmas lehetőségek vannak a kutatásban. Köszönöm mindenkinek a részvételt. 15 órakor folytatjuk ma délután. Remélem akkor tízszer ennyien lesznek, amikor is a 24-es pont alatt az EFSA főigazgatójával beszélünk, aztán Jackie McLeitel és a Környezetvédelmi Ügynökségtől, és az utolsó napi rendi pont 26-os elmarad. Tehát csak ez a két napi rendi pontunk lesz ma délután délután találkozunk három órakor. Viszontlátásra!